Colleagues. Thank you. Kollégák, köszönöm. Elnézést a némi késésért. Nem könnyű feljutni a földszintről a harmadik emeletre. Következő napi rendi pontunk az elnöki közlendők és ennek témája nem más, mint a koordinátorok ülésének eredményei. Mindenek előtt. Az Európai Bizottság prezentációra kell számot adjak, amely arra a javaslatra reagált, amely a repülés időkra vonatkozott, tájékoztatott ebben a témában bennünket a bizottság, majd visszatérünk erre a témára, mihelyest a komitológiai eljárás hivatalosan elindul ebben az ügyben. A jelentéstevők kijelölésében saját kezdeményezési jelentésükben döntöttünk, az egyik a bizottság kommunikéjére való válasz az EU külső légiközlekedési politikára vonatkozóan. A néppárt kapja ezt a témát, a második a Kutatás és Innováció Európa jövőbeli mobilitás érdekében című itt a döntés szerint a zöldek kapják a témát, aztán jelentés az EU integrált tengerhajózási politikája, közösen a kék növekedési politika a tengeri fenntartató növekedés témájában. A megállapodás szerint a szocialista demokrata frakció kapja a témát. Aztán döntés született arról, hogy nem lépünk a távirányított repülési rendszerek ügyében, tehát itt nem reagálunk, és aztán a kommuniké, az európai elektronikai úti, údi rendszer ügyében a saját kezdeményezési jelentés birtokosa a néppárt. Információs dokumentumok a discharge friss jelentéssel kapcsolatban a rotációs rendszer alapján a zöldek kapják, ez az EU költségvetésének 2011-es mentesítési eljárásra vonatkozó anyag, és aztán a szezáriári és az ügynökségek mentesítésre vonatkozóan pedig a zöldek kapják. Aztán nem reagálunk a tanács azon döntésére, amely a tengeren túli területek pénzügyi rendezéséről vonatkozik, tehát erre sem reagálunk. Aztán nem reagálunk azon szabályozásra, amely közös rendelkezéseket határoz meg a regionális fejlesztési alap, az ESA végrehajtása és az ESA végrehajtásában nem lépünk a scoreboard táblázat egyszerűsítése témájában és a bizottság a közúti szállításra vonatkozó munkaanyagára sem. A pontrendszert illetően javaslat született a liberális frakció részéről, hogy frissítsük fel a pontrendszert úgy, hogy fel ö, visszük a, a pontok számát minden frakció vonatkozóan a teljes jogú tagokra vetítve. Aztán ez egy pontra vonatkozna. Vita folyt ezzel kapcsolatban, és a koordinátorok ajánlása az volt, hogy valóban frissítjük a pontrendszert így módon, növelve a pontok számát a frakciókban ülő teljesjogú képviselőkre vonatkozóan. A zöldek ellene szavaztak ennek a döntésnek. Mindjárt Michael megadom a szót. Tehát a zöldek ellene szavaztak ennek. Egy új pont elosztási rendszeren is végig elgondolkoztunk, amelyet a zöldek terjesztettek be, a koordinátorok végsősorban úgy döntöttek, hogy a jelenlegi rendszert tartjuk fenn tahográfok, második olvasatban való megállapodás. Úgy döntöttünk, hogy jelentéstevő felhatalmazzuk arra, hogy a ciprusi elnöksége nyissa meg a tárgyalásokat a parlament első olvasatának anyag alapján, illetve az árnyékeladók teljes körbevonásával. A komitológiai hírlevelet körbeadtuk, kiküldtük, a TENTÉ éves munkaprogramjával kapcsolatban a bizottság jelentését megkapták, a koordinátorok tudomásul vették a bizottság képviselőinek magyarázatát ezzel kapcsolatban. Egyéb témák jelent, egy levél ment ki a szakbizottságok elnöke konferenciának, a 2013-as parlamentek, nemzeti parlamentekkel való együttműködés tárgyában együttműködtek, együttműködés tárgyában jóvá hagyták ezt, ezt a jelentést résztvevők szoros együttműködésének rendszerében alakul majd ki a munka, már mint a nemzeti parlamentekkel való szoros együttműködés rendszerében. A külső szakértői projektek, a koordinátorok megállapodtak abban, hogy kérést fogalmaznak meg a nagy súlyú teherautókra vonatkozó kiadások meghatározásában a 2013-as költségvetési ciklusban és a 2013-as projektek tanulmányok voltak éppen vonatkozásában műszaki fejlesztés és végrehajtás az adatgyűjtésben és felvételezésben, a közúti biztonság témájában technikai fejlesztések közúti biztonság tárgyában, illetve közlekedési politikák összehangolása a külső régiók tekintetében. A következő szakbizottsági ülésen a koordinátorok megvizsgálják annak lehetőségét hogyan lehetne a, a, a légikötők csomagára vonatkozó szavazást áttenni novemberre, elhalasztani, ez a jelentéstevő véleményétől és a teremhez való hozzáféréstől is függ, de egyes jelentéstevők és koordinátorok nem tudtak eljönni, nem született döntés a szavazás elhalasztásáról. Így úgy döntött a, nép, a nép, néppárt javaslatára úgy döntöttünk, hogy a jelentések határidejét november 5-a délután 3-ra tesszük át, más szóval a szavazás a délután 6-án lesz, 3 órakor lesz, november 6-án, és a délutáni programot meg átesszük reggelre azon a napon, hogy legyen egy plusz fél napunk arra, hogy jelentéstevő és a, és a jelentéstevők a reptércsomag tárgyában egyeztessenek, mert több mint ezer módosító futott be, úgy tűnik. Én nekem személy szerint nem van a kedvem végigrágni magam ezer módosítón, és aztán még a többi szavazás is végigcsinálni. Nem tudom, hogy a, a, az önök kar ereje mekkora, de végig szavazni ennyit pontot nagyon nehéz Tehát 12-ére nem tudtuk áttenni, hát a lehető legjobb az volt még, hogy hatodikán délutánra tettük át legalább ezt a szavazást. Akkor lesz tehát. Kramer úr, aztán is úr először. Elnök úr, a pontrendszer ellen voltunk. Egyrésztről azt mondtuk, hogy nem akarjuk megváltoztatni ezt a rendszert, megismételjük azt, amit Kalesz a gigalinerekkel tesz. Én máshogyan értelmezem ezt, hiszen a szabályzatban egyértelműen szerepel, hogy valamennyi pontot már odaadták, tehát minden frakciónak nulla pontja van, és akkor a rendszert fel kell tölteni. Most egyetlen frakciónak sincs nulla pontja, és most megváltoztatják, négy frakciónak egy pontja van, azt feltöltik, éppen ezért azt kérem, hogy a titkárság vizsgálja felül, hogy a szabályok módosítását illetően ezen szabályok az egész ciklusra érvényesek, nem lehet ezeket módosítani azért, mert egyes frakciónak ez tetszik, másoknak nem. És Matyó Gross világosan elmondta, hogy számunkra ez egy előny, miért lennék ellene, nekünk meg hat, hátrányos, ezért ellene vagyunk. Itt vannak világos szabályok, amelyek az egész ciklusra érvényesek, nem lehet ezt tetszőlegesen megváltoztatni, ezért kérem, hogy ezt vizsgálják felül, ezt a döntést. Itt világosan szerepel a szabályzatban, a kettes bekezdésben. Numerical membership will be allocated to all groups as soon as five groups have used their points. The new points will be added to the points still held by the other groups. Bisher keine einzige mostanáig egyetlen frakció sem volt nullánál, és most módosítjuk a rendszert, hát én ezt egyszerűen nem értem. Okay, well actually there are... Tulajdonképpen nincsenek formális szabályai a pontok kiosztásának, már minden szakbizottságban másképpen teszik ezt, és nálunk a koordinátorok döntése az, hogy hogy osztják el a pontokat. E-, eredetileg úgy volt, hogy új öt csoport nulla pontot kap. Először a liberálisoktól érkezett egy olyan javaslat, hogy ezt úgy változtassuk meg, hogy amikor három vagy négy csoportnak van egy pontja, akkor osszuk el a pontokat. E, és ebben értettünk egyet. E, tulajdonképpen tehát a koordinátoraink döntötték el, hogy így működjünk, minden szakbizottság másképp oldja ezt meg. Meghallgattam az ellenvetésedet, e, lejegyezzük, de amikor az AFKO-val ellenőrizzük, hogy mit tevetünk, mi, ellenőriztük, hogy mit tehetünk, illetve mit nem tehetünk, a többség ilyen döntésre jutott. És úgy tűnik, hogy a három legnagyobb frakció szeretné ezt úgy megváltoztatni, hogy egy pontra változ, hogy, hogyha négy csoport kapott már egy pontot, akkor frissítjük a pontokat. Most ez a helyzet. Tehát ez a javaslat, hogy a koordinátorok döntése, hogy, hogy ezt tegyük. Hát formálisan megszavaztathatnám, de nem látom értelmét, mert úgyis nagy többséggel megszavazná a bizottság. De meghallgattam a véleményedet, és tudom, hogy ellene szavazol. de azt hiszem, hogy konszenzus létezik -e mindenképpen a szakbizottságban, annak alapján, amit elmagyaráztam. Meissner e, asszony ezzel kapcsolatban? Tegnap nem voltam ott, és azért szeretném most mondani, hogy javasoltam, én is ezt javasoltam, nekünk ez előnyünkre válna, mi is egy nagy frankció vagyunk, Nincs egyetlen pont frakció sem, amely leadna pontot, éppen ezért át kellene gondolnunk, hogy hogyan lehetne ezt másként csinálni. Az lenne, hogyha észszerűen járnánk el, és a pontokat oda is ítélnénk, ez volt az én meggondolásom. Aztán itt van két frakció, amelyek soha nem vállalnak jelentést, és még mindig két pontjuk van, hát ez is egy szerencsétlen helyzet, soha nem lesz nulla pontjuk, mert soha nem csinálnak semmit. Ez noch ich... És végezetül úgy vélem, hogy elég jól együtt működünk. De a pontrendszer mindig viták forrása, ez kár, jó lenne észszerűen együtt működni, és mindig is ezt szeretném elérni. Thank you. I mean... Köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy az új parlamentben bár, bárhogy is indul majd a munka, azt hiszem, hogy a pontok elosztásának a rendszerését, rendszerét meg kell majd gondolni. Michael, akkor neked megadom megint a szót. Szeretném megint elmondani, hogy természetesen a különböző bizottságoknak különböző szabályai vannak, de hogyha azokat a szabályokat megállapítottak, akkor az egész ciklusban nem változtathatják meg hogyha, hogyha ebben a ciklusban megtartjuk a szabályokat, és utána megváltoztatjuk őket, akkor rendben van, de, de mivel a két nagy, mivel a nagyobb frakciók úgyis megszavaznák, semmi esélyünk nincs rá hogy beleszóljunk ebbe. Elnök, nem fogadom el, hogy meg, nem lehet megváltoztatni a szabályokat cikluson belül, minden szakbizottság úgy, rend, rend, úgy szervezi a munkáját, ahogy akarja. Valami más szeretne még kommentálni, kolléga? Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem jó ötlet délután kezelni az, a repülőtéri csomagot, mert lehetnének olyan olyan, lehetnek majd olyan kérdések, amelyek problémát okoznak. Szempontomból az, véleményem szerint az lenne a jobb, jó, hogyha kedden tárgyalnánk meg még a módosítókat is. Nem tudom, hogy le, meg lehet-e változtatni a rendet az a reptéri csomaggal kapcsolatban. Elnök, természetesen meg, mindent meg lehet tenni. Hogyha a módosítókat délelőtt szeretné megtárgyalni, és a szavazást délután megtartani, azt is meg tudjuk csinálni én azért aggódtam csak, hogy az idő szorítani fog minket, és ezért gondoltam, hogy inkább hétfőn kellene ezt megejteni kett helyett. De döntsd el. Én a szavazás miatt aggódtam, hiszen egy olyan nagy volumenű szavazásunk van, amely miatt jobb lenne délután megtartani a, a módosítók tárgyalását. Lehet, hogy én rosszul tervezem, lehet, hogy rosszul gondolom, meg lehet beszélni, majd megkérdezem a koordinátorokat is, hogy hogy érzik. Hogyha a koordinátorok úgy gondolják, hogy a módosító megtárgy, módosítók megtárgyalását jobb lenne kedden délelőtt megtervezni, akkor tegyük azt, ha nem, akkor nem. Nos, november 12-ére kellene elhalasztani ezt a szavazást, ez volt a javaslat, ez már nem érvényes? Mihály, amikor elkezdtem ennek a napirendi pontnak a bemutatását, akkor mondtam, hogy november 12-i dátum nem jó, mert se a jelentéstevők, se a koordinátorok közül néhányan nem tudnak eljönni, és ezek miatt a nehézségek miatt nem tudjuk november 12-ére halasztani a vitát, és a koordinátorok egyetértettek abban, hogy akkor inkább a hatodikán délután ejtsük meg ezt a vitát. Jó, akkor a koordinátorok döntéséről tehát Értesítettem a szakbizottságot, vettem a zöldek ellenvetését, a pontrendszer megváltoztatását illetően, de egyébként mindenki mindennel egyetért, igaz? Jó, akkor a következő napi rendi pontunk. Fidánzi úr jelentése a turizmus munkacsoportról. Elmondanám, hogy a turizmus munkacsoport alakuló ülése júliusban történt meg, akkor beszélték meg, hogy a munkacsoportnak tulajdonképpen milyen prioritásai is legyenek az elkövetkezendő hónapokat illetően. Ha emlékeznek, azért alapítottuk meg ezt a munkacsoportot, mert a parlament egy állásfoglalása így döntött, és Fidenze urat megkértük, hogy készítsen el egy tervezetet, amelyhez majd megjegyzéseket lehet fűzni. Most tartunk itt, akkor át is adom a kollégának a szót. Köszönöm, elnök úr. A tegnapi nap folyamán önök megkapták ezt a munkadokumentum tervezetet. Elnézésüket kérem azért, mert az időszűkössége miatt mostanáig nem tudtuk megküldeni a fordításokat valamennyi nyelven, tehát eddig kizárólag angol nyelvű dokumentumot kaptak készhez. Ez arra késztet engem, hogy fejtsem ki a dokumentum tartalmát, még akkor is, hogyha röviden. Előre bocsájtanám, hogy ahogyan elmondtam a munkacsoport ülésén, ez a munkadokumentum egy munkadokumentum, tehát nem akar egy fajta jelentés képében feltűnni. Az jelenik meg ebben a dokumentumban, amit mi már beillesztettünk a jelentésbe. Egy olyan munkadokumentum ez, amely a prioritásokat és konkrét fellépéseket nevesíti, melyeket majd előre kívánunk vinni. Nagyon fontos tehát ezen dokumentumról elgondolkodnunk, az integrációs javaslatokról is, mégpedig ebben a szellemben, azaz annak érdekében, hogy konkrét eredményekhez jussunk, konkrét fellépésekhez és konkrét álláspontot foglaljunk, foglaljunk el. Szeretnék köszönetet mondani azon kollégáknak, akik már megküldték nekem kommentárjaikat, amelyeket már bele is foglaltam ebbe a változatba, amelyet önök ma megkaptak. Itt van körünkben vendégként az Európai Bizottság tisztviselője az idegenforgalmi egység részéről, tehát lesz itt alkalom ezzel az egységgel való eszmecserére is, illetve az ő részvételükre ebben a munkában. Megpróbálok pontonként előre haladni, gyors áttekintést adva. Azt javasoltam, hogy ezt a munkadokumentumot öt prioritást élvező területre osszuk fel. Az első az együttműködés előmozdítása címet viseli. Ahogyan több ízben elhangzott, illetve dokumentumainkban is szerepel. Az a célunk, hogy az idegenforgalmi politika transzverszális jelleget öltsön európai szinten és a tagállamok szintjén is, és ez ahhoz vezessen, hogy az együttműködés szintje növekszik az intézmények között. Itt konkrét javaslatok is vannak, amelyek ebből születtek. Az egyik ezek közül hogy a szakbizottságunk következő ülésén novemberben ejtsünk meg egy találkozót Tajáni alelnök úrral, aki az idegenforgalomért felelős biztos, aztán a soros tanács elnökséggel is sort kerítünk egy találkozóra, és mérlegelnünk kell, hogy tudunk-e a ciprusi elnökséggel találkozni, még akkor is, hogyha a ciprusi elnökség mandátumának végéhez közeledünk. Jó lenne, talán akár januárra szervezni egy találkozót az új soros elnökséggel, és hasonlóképpen számos találkozót tarthatunk még párhuzamosan a TRAN szakbizottság hivatalos üléseivel így a főigazgatóság, azokkal a főigazgatóságokkal, amelyek leginkább érdekeltek az idegenforgalom tárgyában, hogy helyzetjelentést tudjunk adni, a, illetve kapni azon tevékenységekről, amelyeket a főigazgatóságok végeznek. Jó lenne, hogyha ösztönzőként léphetnénk fel. Nem az a célunk, hogy elméleti vitákat folytassunk a bizottság felépéseivel kapcsolatosan. Itt tehát az a célunk, hogy szeretnénk megérteni, hogy a főigazgatóságok éppen milyen konkrét fellépéseket hajtanak végre. Nem az a célunk, hogy időket, időnket elméleti vitákra vesztegessük olyan kérdéseket illetően, amelyeket már a gyakorlatban vizsgálnak. Hasonlóképpen egy módszertani kérdés, amely ezen prioritásokból ered, melyeket ezen munkadokumentummal elfogadunk, hogy a Transzokbizottság hivatalos üléseivel párhuzamosan legyenek találkozók, eszmecserék az érdekeltekkel a mi prioritásainkat illetően. Egy utolsó pont ezzel kapcsolatban a többi Európai Parlamenti Szakbizottsággal való együttműködésre vonatkozik. Erről már a Task Force alakuló ütésén vitáztunk. Az idegenforgalom transversális jellegű terület, a különböző döntések következményei kihatnak rá azok döntések is, amelyeket más szakbizottságokban szavaznak meg. Éppen ezért meg kell néznünk, hogy milyen döntések vannak születőben a többi parlamenti szakbizottságban, és bilaterális találkozókat kell szerveznünk ezen szakbizottságokkal, hogy megvizsgáljuk, hogy ezen döntések milyen kihatással lehetnek az idegenforgalmi ágazatra. Most éppen az jut eszembe, hogy ami jelenleg nagyon aktuális, jelenleg zajlik az ITRE szakbizottságban egy vita a COSME programról. A kis és középvállalkozások versenyképességének támogatásáról van szó. Ez egy fontos költségvetési tétel lehet, tehát a KKV-k versenyképességének támogatása az idegenforgalom területén, és ezt teljes mértékben meg kell védelmeznünk. Ezen értelemben már meg is szavaztunk egy véleményt a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan, és kiemeltük, hogy legyen ilyen specifikus finanszírozás az idegenforgalom javára. Az idegenforgalom előmozdítása mindenki számára ez a második prioritásunk. Ez egy nagy téma, amelyet két alprioritásra osztottunk. Az egyik a hozzáférhetőség, a másik az idény jelleg. A hozzáférhetőséget illetően már lefolytattunk néhány vitát, voltak meghallgatások is. Ez egy olyan téma, amely iránt egyre nő az érzékenység, a figyelem. Az Európai Bizottság is egyre inkább érdeklődik ezen téma iránt. A parlament ezt illetően jó munkát végezhet, úgy vélem, és nagyon sok kollégától is kaptam ötleteket ezt illetően. Az idén jelleg is egy nagyon fontos téma. Itt aki például Krétán jár delegációnkkal, ott láthattuk, hogy ez az egyik legnagyobb problémája az idegenforgalmi ágazatnak. Nagyon nehéz a vállalatok szemmel úgy túlélni, hogy másfél vagy két hónapot tudnak dolgozni évente, tehát új formulát kell kitalálnunk, hogy ezt a merev idén jelleget valahogyan meg lehessen haladni. Szoros kapcsolatban a bizottsággal megpróbálunk olyan fellépéseket elindítani, amelyek hasonlóak a kalipszó előkészítő fellépéshez. Ez a kalipszó fellépés azonban lejár ebben az évben, és új eszközt kell találnunk, amely az idén jelleg meghaladásához segíthet minket. Ez a két szempont összekapcsolódik rész, jó részben, mivel mindig is elhangzott, hogy az idényeleget úgy is meg lehet haladni, hogy a hátrányosabb helyzetű társadalmi kategóriák utazását elősegítjük az alacsony szezonban. Egy saját kezdeményezésű jelentést kellene ezen témákról megfogalmaznunk, tehát hozzáférhetőség idényjelleg, illetve konkrét fellépések ezen témák támogatására. Egyes kollégák azt javasolták, hogy ezt a két témát kezeljük külön, ezt mérlegelni fogjuk, ezt a javaslatot. Nyitottak vagyunk, együtt döntünk majd. Azt kell csupán elkérnünk, elkerülnünk, hogy a két témát illetően ugyanazokat a dolgokat mondjuk el. Majd az elnök úrral értékeljük, mérlegeljük, hogy egyikre vagy másikra összpontosítsunk inkább. A harmadik prioritás a turizmus kínálatának diversifikációja, illetve ennek támogatása, Európa nagyon sokszínű, sokrétű turisztikai ajánlatot kínál, akár az útvonalakat, tematikus útvonalakat, tipológiát illetően. Az idegenforgalom mindenképpen hozzáadott érték, összehasonlíthatatlan jellegű a globális versenyben. Támogatnunk kell tehát ezt a diversifikációt, és együtt kell működnünk az érintettekkel, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt a diversifikációt előmozdítani. Akár a tematikus létező útvonalak támogatását, illetően akár újak létrehozását, illetően nagyon sok kulturális, természeti útvonal létezik már, másrésztről pedig egyes specifikus ágazatokat támogatnunk kell, például az üzleti turizmus, a kongresszus turizmus, a falusi turizmus. Jelenleg vitázunk a kap reformjáról, és a második pillérben megjelenik a vidékfejlesztés témája az idegenforgalomhoz kapcsoltan. És számos más példát is említhetnénk ezt illetően. A negyedik prioritás az új ö, források bevonzásra. Ez szintén két újabb alprioritásra oszlik. Az egyik a vízumpolitika. A vízumpolitika egyes esetekben rendkívül korlátozó jellegű, és versenyhátrányt jelent Európa számára a világ többi részéhez képest. Az Európai Unión belül az országonkénti különbségek, ami a vízumeljárás időbeli korlátait, jogszabályait, költséget illeti, nos, ezek eltérnek egymástól. Egy tavalyi jelentésben kiemeltük, hogy fontos lenne harmonizálni a vízumkiadási folyamatokat, illetve egyszerűsítésre lenne szükség, különösen a BRIC országokkal szemben, ahonnan jelentős tömegek érkezhetnek Európába turistaként. Ez a javaslat szerepel a munkadokumentumban, azaz, hogy legyen egy találkozó a külügyi szolgálat hivatalaival. Daneli kollégának köszönöm ezt a javaslatát, és aztán egy vitára van szükség, egy szóbeli kérdést kívánunk feltenni a plenárison az európai vízumpolitika tárgyában. Ahogyan önök tudják, Malmström biztos asszony foglalkozik ezzel a területtel, ha nem tévedek, tehát a bizottság szintjén Tajáni úr is felelős egyébként azért a területért, a belügyet, a bevándorlást is érinti ez a téma. Azt hiszem, hogy az egész Európai Parlament bevonódik majd ennek a kérdésnek a megvitatásába, ez nem csupán a mi ügyünk. Aztán itt van a második alprioritás Európa ö, promóciója, egyedülálló turisztikai destinációként. A bizottság közleményében szerepel ez, amit mi is szerepeltettünk az itteni dokumentumunkban, ez a cím. Az európai védjegy, a European Brand létrehozása, az ötödik prioritásunk pedig a minőségbe való beruházás. Több ízben kijelentettük, hogy a minőség a a diversifikációjával együtt az európai idegenforgalom egyik hozzáadott értéke a világ többi részéhez képest. Ezen a területen két fő területet azonosítottunk, a label és a klasszifikációs rendszerek témája ez a kettő. Nagyon ellentmondásos témák ezek, a lébellel az európai minős, turizmus minőségi védjegyel kapcsolatosan a bizottság már számos fellépést indított, munkatalálkozókra került sor, nyilvános konzultációt indítottak annak érdekében, hogy egy közös védjegyet lehessen kialakítani, amely közös minőségi sztenderdeket fogalmaz meg és természetesen az egyes már létező védjegyek ezen európai védjegy védő ernyője alatt létezhetnének, úgymond. Én részt vettem ezeken az eddigi találkozókon. Az a véleményem, hogy nem kell megkettőznünk azt a munkát, amit a bizottság már folytat ezekkel az érdekeltekkel. Nincs szükség újabb és újabb ülésekre, hiszen különben sosem érünk a téma végére. Azonban jó lenne, hogyha a bizottság felelőssével találkozni tudnánk, és megvizsgálhatnánk, hogy a parlament hogyan tud hozzájárulni ez a munkához. A másik kényes téma a szállodák minősítési rendszere. Itt amikor a liftekről beszélünk, hát egyszerűen elképesztő, hogy 2012-ben, 13-ban olyan a szállodabesorolási rendszer Európában, hogy ez egyáltalán nem egységes, hogy gyakran ugyanazon országon belül sem ugyanazt jelenti egy négycsolagos szálloda például Bolcenóban, mint Lampedusa szigetén. Tehát itt hatalmas különbségek vannak, és az ügyfél, a turista szemmel ez egy zűrzavar, bizonytalanságot jelent a turisztikai kínálatot illetően. ez, erre a témára még a következő ciklus sem lesz, el, sem, sem lesz elég, hogy itt konkrét megoldáshoz jussunk, de jó lenne meghallgatást tartani itt a parlamentben ezzel a témával kapcsolatosan. Az utolsó javaslatom a forrásokra vonatkozik. A jelentésünkben kiemeltük, hogy az idegenforgalom az európai erőforrásokból él, és itt most a strukturális alapok forrásairól van szó, amelyek az egyes nemzeti regionális hatóságok kezelésében vannak, melyek aztán ezeket a forrásokat az idegenforgalom támogatására fordítják. De gyakran ez nem történik meg, ahogyan ezt kiemeltük, hiszen olyan források, amelyek az idegenforgalomra lennének fordítandóak, ezeket vagy arra fordítják, hogy promóciós kampányokat folytatnak le, amelyek nem túl hasznosak, vagy olyan beavatkozásokra, amelyek formálisan ugyan a turizmust támogatják, de valójában helyi intézkedéseket, helyi kis infra, közlekedési infrastruktúrákat támogatnak. Tehát itt jó lenne, hogyha a finanszírozások áramlását megkönnyítenénk az idegenforgalom irányába. Gyakran ezek a források nem jutnak közvetlenül az idegenforgalom ágazatához. És aztán a második szempont a közvetlenül idegenforgalom részére elkülönített források, és itt visszatérnék a kezdeti kérdéshez, a COSME programhoz. Itt a szerződés hatályba lépése óta első ízben, amely nekünk hatáskört ad az idegenforgalom tárgyában. Van itt egy külön költségvetési sor az idegenforgalom területén működő KKV-k javára. Végezetül, elnök úr, a dokumentum végén találhatnak másik három témát, amelyek központi jelentőségűek, és amelyeket kiemeltünk jelentésünkben is. Itt a szakképzés kérdéséről van szó, az IKT, az új technológiák fejlesztéséről, valamint a fenntarthatóság kérdéséről az éghajlatváltozás vonatkozásában. Nagyon jó lenne, ha az idegenforgalom jobban odafigyelne ezekre a szempontokra. Ezt a három témát még nyitva hagynám, hiszen ezzel kapcsolatban nehezen tudtam konkrét fellépéseket meghatározni, amelyeket előre kellene vinni. Ami a, az informatikát illeti, itt van már egy munka találkozó a bizottság részéről, amely dolgozik ezen a témán. Tehát mielőtt elindítanánk a munkát ezen a területen, jó lenne megvizsgálni, hogy a bizottság hol tart munkáival. A fenntarthatóság, illetve az informatika, az új technológiák tárgyában jó lenne megvizsgálni, hogy milyen konkrét javaslatokkal élhetünk. Végezetül elmondanám, hogy a dokumentum természetesen továbbra is nyitott, várom kommentárjaikat, miután megkapták for, a fordításokat, hiszen el tudom képzelni, hogy nem mindenki tudott dolgozni ezzel az angol nyelvű anyaggal, azonban ö, szoros kapcsolatokat tartok majd önökkel, és ö, megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk jobban kifejteni ezeket a prioritásokat és beindítani az általunk elhatározott fellépéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fidenza úr. Jelenleg hatan szeretnének hozzászólni a témához, hogyha valaki még ezen kívül lenne, akkor jelezzen, és akkor mm, biztos lesz még idő. Vlastom, Stanellis, Ugyias, Kramer, Pirker és Higgins kollégák kapnak szót majd. Esterson László asszony, ön lesz majd az első hozzászóló. Tehát összesen heten vannak, és Ortun úr a bizottság részéről is hozzá fog majd szólni a hozzászólások végén. Kérem, hogy mindenki körülbelül két <coughs> percben foglalja el össze a mondani valóját. Vlaszko úr asszonyája az első szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan kollégánk említette, az idegenforgalom egy nagyon fontos téma, és láthatjuk ma, hogy vitánk kiemeli ennek fontosságát, azaz, hogy az európai idegenforgalmi politika valóságá kell, hogy váljon intézményeink számára, mert az idegenforgalom nagyon fontos uh, uh, hord erőt jelent a gazdaságunk számára, és munkahelyeket is teremt. Olyan korszakban, amiben élünk, uh, a munka kérdése nem egyszerű. Európai szinten kezdeményezésekre van szükség, természetesen megfelelő finanszírozásokkal. És ahogyan te elmondtad, ez lehetővé teszi, hogy az idegenforgalmi hozzáadott értékünket így előtérbe tudjuk helyezni, és így az európai védjegyet is be tudjuk vezetni minden egyes idegenforgalmi kategóriában, annak érdekében, hogy Európa diversifikált idegenforgalmi destináció maradjon minden értékével együtt. Jó lenne, hogyha multi turizmus destináció lehetnénk, és ugyanakkor még több turistát vonzanánk, és új turistákat, oly módon, hogy a vízum kiadás módosulna, ez számomra nagyon fontosnak tűnik. A Libes szakbizottságnak azt hiszem nagyon gyorsan meg kell vizsgálnia ezt a dossziét. Egyetértek veled abban is, Kárló, ahogyan megfogalmaztad a javasolt prioritásokat ebben a munkadokumentumban, ez nagyon jól kiegészíti minden egyes országunk, illetve régiónk idegenforgalmi politikáját. Nagyon fontos megőriznünk a minőséget, a fenntarthatóságot, a versenyképességet és a láthatóságot az idegenforgalom esetében Franciaországban. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk az éghajlatváltozást, amely már befolyásolja a, különösen a rövid tartózkodások esetében a turisták magatartását, hiszen ne feledkezzünk meg arról, hogy az idegenforgalom egy olyan iparág, amit nem lehet exportálni. Éppen ezért valorizálnunk kell idegenforgalmi értékeinket, a kulturális környezeti értékeket, örökséget és diverzitást, sokszínűséget, hiszen ahogyan te elmondtad, ez egy rendkívül transzverszális ágazat, amely nagyon egy, sok egyéb szakbizottsághoz kapcsolódik, a közlekedés, a környezet, a kultúra, a sport, mindezek ide kapcsolódnak, tehát nagyon jól elő kell készítenünk ezt a dossziét, mely fontos Európa számára. Köszönöm, Vlasz úr. Danielis úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nagyon örülök annak, hogy szakbizottságunk első alkalommal él ezzel a kezdeményezéssel. És üdvözlöm, és köszönöm azt a erőfeszítést, amelyet kifejtünk ebben a témában, hiszen az idegenforgalom lényegi ö, alkotóeleme gazdaságainknak, ö, munkahelyeket teremt, jövedelmeket teremt, nem szabad elhanyagolnunk más gazdasági tevékenységek mellett. Egyes országokban rendkívül fontosságú ez az ágazat. Úgy hiszem ezért, hogy szakbizottságunk kell kidolgozzon gyakorlati kérdésekre válaszokat, annak érdekében, hogy új módszertan szülessen, amely előre vezet bennünket. Azok a prioritások, amelyeket Kárló meghatározott az anyagában, szerintem jók, elfogadhatók, nem ismételném az általa mondottakat, Nyilvánvaló, hogy tovább kell dolgoznunk ezen a témán, mélységében is feltárva annak egyes vetületeit. És a többi szakbizottsággal is együtt kell dolgoznunk ebben a témában, hiszen annak átfedések a valamint nemzeti tagállami szervezetekkel, és a stakeholdereket is be kell vonni ebbe a munkába az idegenforgalmi ágazatban. Így tudunk csak hatékony és eredményes dolgokat elérni. Miért zárnám, két témát vetnék még fel, amely szerintem figyelmünkre érdemes. A hozzáférhetőség és a, a szezonális jelleg. A hozzáférhetőség tekintetében mindig figyelemmel kell legyünk arra, hogy hozzáférés kell biztosítanunk az idegenforgalmi szolgáltatásokhoz egyrészt, másrészt hozzáférést kell biztosítanunk magukhoz a helyszínekhez. Erre mindig gondolnunk kell hogy el lehessen jutni ezekre a destinációkra, különösen partmenti célállomásokra gondolok ez alatt. Ezek elérhetősége tehát rendkívül fontos, és a helyi közösségek bevonása a helyzet javításában. Aztán végül hadd szóljak röviden a vízum ügyéről. Különösen a BRIC országok polgár, állampolgárai, tehát a feltörekvő gazdaságok, nagy államok polgárainak. Vannak országok, ahol elektronikus rendszerek révén többször be lehet lépni egy vízummal az országba. Ez jó megoldás, szerintem prioritás kell legyen. Köszönöm a munkát még egyszer, remélem, hogy kiváló eredménnyel zárjuk majd. Grazie, Presidente. Io... Köszönöm, elnök úr, egyetértek Fidence úr javaslatával, köszönetet mondok neki a kiváló munkáért. Azt hiszem, hogy nincs hozzáfűzni való, mert Egyébként újra kellene írnunk ezt a dossziét Európa, mint elsős számú turisztikai destináció. Szerintem ez most is érvényes, csak múlt évben fogadtuk el ezt. Csupán végre kell ezt hajtanunk. A Task Force által javasolt szöveg szükséges lépés ez irányban. Azonban jobban pontosítanám, nem annyira a témákat, hanem a végrehajtás kérdését, hiszen már a következő három-négy évben éppen sok, éppen elég ö, munkát irányozunk elő magunknak. Azt hiszem, hogy sokkal jobban kellene összpontosítanunk a minket érintő témákra. Nos, Simpson elnök úr, illetve a frakció elnökök, illetve vezetők azt hiszem erőfeszítéseket tesznek majd ez irányban. Azt hiszem, hogy a Task Force szereplői nek nagyon kell figyelniük a témák belső elosztására. Jó lenne egy erősebb ütemtervet kialakítani az éves konferenciát illetően, mert ez a konferencia szolgálhatna az elvégzett munka ellenőrzésére. Tehát ki kellene osztani a témákat a szakbizottságon belül, és aztán meg kellene vizsgálnunk, hogy meddig haladtak a munkák olyan időn, határidőn belül, amely elfogadható. Ez egy új lépés lenne az idegenforgalmi szakpolitikák végrehajtásában. Köszönöm. Ich bedanke mich auch für den Bericht, aber én is köszönöm szépen jelentés, jelentés, de van egy pár dolog, ami nincs benne ami nyitva maradt. Tudjuk, hogy mi az, ami zavarhatja a turizmus folyását, és tudjuk, hogy ennek, ezeknek a megoldása nagyon fontos. Tehát nagyon sajnálom, hogy például van egy, van, van egy sor egy olyan kérdés, ami nincs, ami nincs benne a dokumentumban. Volt Hor- Horvátországban egy turisztikai konferencia, és például ott azt hallottuk, hogy például a kereskedelmi kamara sem tudja, hogy a, annyira nagyon fontos a kerékpáros utak kiépítése a mediterrán területeken, azon kívül az örökséggel kapcsolatos kérdések, a nemzeti örökséggel kapcsolatos kérdések, a nemzeti erőforrások, aztán a történelmi vasútvonalak kiépítése is nagyon fontos. Ezeket mind meg kell próbálnunk támogatni nagyon szomorú, hogy a dokumentumban ezek a dolgok nem szerepelnek. Aztán a különböző adminisztrációs szintek közötti együttműködés sem eléggé hangsúlyos. Az az említett címke, és ezeknek a, ennek a kidolgozása fontos kérdés. Aztán nézzük meg például a különböző régió kérdését a vízumok esetében. Például nagyon nehéz Kaliningrádba elutazni, aztán a munka körülmények kérdése, és az, hogy ez hogy hat ki majd a turisztikai iparban dolgozók barátságos viselkedésére, hiszen hogyha valakinek a munkakörülményei jók, akkor barátságosabb a vendégekhez is. Aztán például volt egy olyan vasútvonal, amely a száz elejé, század elején létezett még, és most ö, ö, bezárták, és, ö, és hiába szeretnénk megnyitni, mert egy csomó nehézségbe ütköznek. Az ilyen fajta problémákat is meg, lehet, meg kellene próbálni kezelni, és a biciklis turizmus kérdése nagyon fontos. Köszönöm, Michael. Szerinted a Heritage Railways többet költenek? Következő Pirker úr. Köszönöm, elnök úr. Carlo Finanza több éves programot vázolt fel szerintem, nagyon konkrét javaslatokat is megfogalmazva, konkrét intézkedéseket is. Ezért köszönöm. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Úgy gondolom, hogy az éves konferencia értelmes gondolat, de inkább az elején, és nem úgy, ahogy Ubiász úr mondta a végén. Tehát így kettősségeket tudunk elkerülni, és hangsúlyokat tudunk elhelyezni. Ez volna a fő siker egy-egy ilyen konferenciának. Persze függ attól, hogy kiket hívunk meg. Tehát vállalkozókat is meghívhatnánk, akik példaértékű eredményeket értek el a, a, a turizmus terén, a fogyatékkal élők bevonása terén, vagy ö, támogatási szakértőket, nagyon nagyok a várakozások egy-egy ilyen konferenciával kapcsolatban, ezeket ki kellene, meg kellene próbálni kielégíteni. A második gondoltam, erről szólnék, a versenyképesség az Európai Unión belül erősítendő, ezt jól tudjuk. Erre vonatkozó elemzésekkel, elemzéseket fel kéne használnunk, például a fizikai tevékenység, a testmozgás tekintetében, ezeket a trendeket továbbfejlesztve, megsokszorozva ennek ezek eredményességét. A versenyképességhez hozzátartozik a minőségjavítása, különösen a szolgáltatások minőségét gondolok, Fidanza úr is megfogalmazott konkrét javaslatokat, ezeket kéne megragadni. Aztán a versenyképékességhez tartozik még a a jegyek kibocsátásának ugye fontos, hogy interneten még könnyebben lehessen vásárolni a busz, vonat, repülőjegyeket. Itt is vannak még hiányosságok, van mit tenni tehát. Végül úgy gondolom, hogy az osztályozási rendszert beosztását is meg kéne lépni, hogyha egységes európai pénzt akarnak létrehozni a vonat, illetve a, a jegytarifák tekintetében, akkor itt is van tennivalónk. Köszönöm. Higgins úr a következő a csodálatos Claire megyéből. Köszönöm, elnök úr. Carlo nagyon szerény volt, amikor az elején azt mondotta, hogy ez csak pusztán egy munkadokumentum, hiszen annyi anyag, annyi gondolat van benne, hogy egy igazi szakpolitikai dokumentum jegyeit viseli. Jól kihegyezett, ambiciózus időrendet határoz meg, tematikus. Fontos, hogy elkerüljük az átfedéseket, ezért kell a bizottsággal egyeztetni, mit tesz a bizottság, hogy tudunk kiegészíteni az Európai Bizottsággal. Ami az elnökséget illeti, először is. A jelenlegi ciprusi elnökséggel, illetve a tanácssal találkoznunk kell, hiszen Ciprus csak úgy, mint Írország, nagyban függ az idegenforgalomtól. A gazdaság két területét összevetve, a mezőgazdaság és a idegenforgalom megszenvedte a válságot. Az ír kormány szempontjából fontos, hogy nagyon nagy diaszpora él, például ha, több milliós diaszpora Egyesült Államokban. az ír származásokat Nagy-Britanniában, Amerikában, Új-Zélandban és a Sorországban élő íreket arra ösztönzünk, az ír kormánynak van ilyen programja, hogy vegyen részt az ír idegenforgalomban. Ami Michael Kramer gondoltát illeti, hogy a, a, ne volna gondolat, a, ne volna elég anyag ebben a munkadokumentumban az örökség megvédésére. Hát a 3B pont pont erről szól. A tengeri, a partmenti, tudományos turizmus, a kerékpáros turizmus, mind-mind itt vannak az anyagban, Mihály. Szerintem jól ki vannak domborítva ezek, nincs ebben hiányosság. Köszönöm még egyszer álló munkáját, és fontos, hogy egy task force is felálljon, amely aztán elvégzi ezt a munkát. Köszönöm. Eszteraz. Köszönöm, az asszony. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena a Carlos Fidanza, el documento. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni Fidence úrnak a munkájához, nagyon jó struktúrált dokumentum. Azt szeretném még hozzátenni, Két megjegyzésem lenne. Amikor a koordinációról és az együttműködésről beszélünk, akkor azon belül nagyon fontos a szektor határokon átnyúló jellegét is fog, hangsúlyozni, hiszen gyakorlatilag bármely szakbizottság, az egészségügyi, az élelmiszer, az alkoholal kapcsolatos ügyek, az adóztatás, az közúti közlekedés, bármilyen szakbizottság bármilyen ügyben határozatot hoz, annak kihatása lesz majd a turizmusra is. Az, a zaj, vagy a ö, tulajdonjogokkal kapcsolatos döntések is ugyanígy. Tehát nagyon fontos, hogy a téma határokon átnyúló és témákon átnyúló jellegét hangsúlyozzuk, és legyünk tudatában annak, hogy a többi szakbizottság munkája milyen nagy mértékben befolyásolja a mi munkánkat. Aztán az idény jelleg. Ö, ennek nagyon szoros összefüggései vannak a diversifikációval. Hogyha megnézzük, hogy ugye milyen diversifikációs lehetőségek vannak például olyan területeken, ahol Ált, ahova általában a napfény és a strand kedvéért utaznak a turisták, hogy lehet, lehetne esetleg ezeket összekötni, diversifikálni, kerékpáros, örökséggel kapcsolatos vagy egészségügyi wellness turizmus témákkal. Ennek, ezt érdemes lenne átgondolni. Nagyon szoros összefüggés van a a szezonjelleg és a diversifikáció, valamint a szezonjelleg és az elérhetőség között. A diversifikáció ugye arra megy ki, hogy meg kell próbálni kibővíteni a szezonokat, hogyha nagyon rövid az idény, és bezárnak a hotelek, akkor nagyon nehezen tudják biztosítani a megélhetésüket Na most Európában körülbelül 80 millió különböző fogyatékossággal élő ember van, ez egy nagyon nagy közösség, és ezért az ő szempontjaikat is figyelembe kell venni, azon kívül az idősebb emberek szempontjait is, amikor, a, amikor az elérhetőségről van szó, és a diversifikációról van szó. A különböző találkozók során kiderült, hogy amikor valaki szeretné megérdeklődni, hogy milyen elérhetőségi foka van egy úti célnak, akkor erre ezzel kapcsolatban tulajdonképpen egy egységes jelrendszer sincs. Komucákos úr, köszönöm szépen. A legutóbbi vita során, melyet lefolytattunk, a idegenforgalmi Task Force gondolatának megfogalmazásakor én kifejtettem, és szerintem jó gondolat ez, ám az is jó volna, ha valamiféle roadmap, valamiféle menetrend irányítaná ennek a munkáját, azon kezdeményezések és cselekvések menetrendjét meghatározva, amelyeket ez a Task Force kifejt. Üdvözlöm a Karló által elvégzett munkát, nagyra tartom, és gratulálok neki azokért a javaslatokért, amelyeket kifejtett, és ezeket a gondolatokért, amelyeket ez a munkaanyag tartalmaz. Szerintem a következőkben ezeket a feladatokat fel kéne osztani, egyszerűsítve a Task Force munkáját és feladatrendszerét. Szerintem Carlo jó módszertant alkalmazott, teljes mértékben támogatom őt, és nagyon örülök annak, hogy képviselőtársaim is jobbára támogatják őt. Szerintem jó irányt jelöl ki, és jó alapot kínál. Még egy gondolatot fejtenék ki a szezonalitással kapcsolatban. Nagyon fontos látnunk, hogy idegenforgalom mennyire szezonális jellegű ágazat. Nagyon nehéz ezt üzenetet úgy megfogalmazni, hogy azt mindenki átlássa, illetve nagyon nehéz a hagyományos idegenforgalmat megváltoztatni, és a teljes évben erősíteni az idegenforgalmat, sillapítva annak szezonalitását. Ez egyfajta gondolkodásbeli változást is megkövetel, menedzsment változtatásokat is megkövetel, nem lesz egyszerű ezt az átállást végrehajtani. Még egy gondolatot engedjenek meg az éves konferencia kérdéséhez kapcsolódóan. Abszolút egyetértek azzal, amit Pirker úr az imént mondott, azzal nevezetesen, hogy ez az éves esemény, idegenforgalmi konferencia, a, az év elején kellene, hogy megszerveződjék, a, a szezon elején, és nem a végén. A május nagyon közel áll már a, a hagyományos idegenforgalmi csúcs időszakhoz, öt hónappal túl késő, szerintem akkor már. Fidenzorat tehát arra kérem, hogy vizsgálja felül ezt a javaslatát, jobb lenne, ha ez, ez indító esemény február végén, vagy március elején szerveződnék meg. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni. A konferencia kérdéséhez még pedig mert azt hiszem, hogy nagyon jó az ötlet, de azt nem tudjuk, hogy hogy fogjuk tudni megfinanszírozni a konferenciát, és hogy azt a bizonyos, hogy hogy, hogy tudjuk a kiszolgáltást megszervezni. Lehet, hogy nem jó ez a forma, lehet, hogy inkább szemináriumnak vagy, vagy agytrösztnek kellene nevezni majd ezt a találkozót, hiszen hogyha egy nagy konferenciát képzelünk el, meg, be kell, hogy valljuk, hogy ennek a finanszírozására nincsen sem anyagi, sem létszámbeli, alkalmazottbeli téren lehetőségünk. A dokumentum viszont nagyon kiváló, nagyon jól levetíti, hogy mit szeretnénk elérni, kijelöli a bejárandó után. Most Michael az Eurovelo, a bicikli út, kiép, utak kapcsolatos problémát, azt hiszem, hogy ez egy következő lépés kell, hogy legyen. Legalább először is el kell fogadnunk, hogy a biciklis turizmus fontos, hogy a hagyományok őrzése, az örökség megőrzése nagyon fontos, és az Euróveló hálózat és az örökségi hálózat témáján való tovább munkálkodása fontos. Tehát én azt hiszem, hogy ez a dokumentumban valóban benne van egyrészt, másrészt meg ez a dokumentum tulajdonképpen csak a meg, meg, megtenni szükséges lépéseket foglalja össze útmutatóként kell tehát tekintenünk. Ez, ez a dokumentum nem konkrétan határozza meg az elvégzendő feladatokat, hanem egyszerűen utat mutat arra vonatkozóan, hogy az idegenforgalmi politika mit tartalmazzon. A különböző fő igazgatóságok majd ezzel foglalkoznak, ez egy darabig el fog tartani, nem kell ezért aggódni, ennek a maga kifutás ideje megvan, nagyon lassan forognak a kerekek, de ez az, e, eddig nem volt ugye kompetenciánk a turizmussal kapcsolatban, ez az egy, egyedülálló első lépésünk ebben a témában. Viszont tudjuk, hogy nagyon sok probléma létezik, akár a szállodák osztályzás, akár más területek területeken, e, ami eddig a tagállami hatáskörbe tartozott tehát most Tajani biztos úrral és más biztos úrral együtt el fogjuk tudni kezdeni a munkát ezen a területen. Nagyon jó, helyes ötlet, hogy a parlamentnek ehhez most már joga van. Kiváló kiándul, kiinduló pontnak tekintem ezt a dokumentumot. Tehát ez nem a tíz parancsolat, ez egyszerűen egy jó alapja a jövőben elvégzendő munkánknak azt hiszem, hogy a bizottság képviselője is egyet fog benne, ebben érteni. Orton úr, próbáljon meg kérem röviden szólni, hogy ne fussunk ki az időből. Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Önök, az önök körében is beszélhetek önökkel a témáról. Jó időzített a párbeszéd. A bizottság már a júniusi nyilatkozat óta dolgozik annak a 21 plusz javaslatnak a, az elfogadásán, amelyet javasoltak nemzeti és regionális szinten is, valamint az európai turisztikai ipar képviselőivel együtt is nagyon szorosan együttműködünk. Ezeket az, eredet, az eredeti intézkedéseket már is elindítottuk, és további intézkedéseket dolgozunk ki. Ezeket mind befoglaltuk abban a, abba a munkaterbe, amely már a honlapunkon is szerepel. Jövő héten fogjuk elkezdeni annak az előkészítési munkálatait, annak az Európai Turisztikai Fórumnak az előkészítési munkálatait, amely összehozza majd a magán és a közszféra érdekelt feleit. Ez egy Cipruson megtartandó rendezvény lesz majd. Három csoportra tudjuk osztani a főbb az intézkedéseket. Először is szeretnénk az a turizmus iránti érdeklődést föl, fölkelteni, a tagállamokban, különösen a szezonon kívüli időszakokban, de természetesen az idényen belül is, turistika idényen belül is, aztán szeretnénk a harmadik országokra is koncentrálni. A másik nagyon fontos csoport a diversifikáció, illetve a turisztikai szolgáltatások minőségének javítása szeretnénk, hogyha fenntartható lenne a turizmus üzleti szinten is, és a látogatott turisztikai célpontok szempontjából is, és itt majd egy minőségi címke kidolgozására is sor fog kerülni. Aztán a harmadik terület, ahogy önök is említették, nagyon területeken átnyúló ágazatról van szó, és ezért a vízum, a közlekedés, a környezetvédelem, a kultúra, a belső piac területén területét szeretnénk összefogva megjelentetni a turisztikai célokban, és ehhez minden elérhető európai finanszírozási eszközt szeretnénk igénybe venni. Itt különösen a kis és középvállalkozások bevonásáról van szó, és az ezzel kapcsolatos pénzeszközök kihasználásáról, valamint Szeretnénk hangsúlyozni azt is, hogy a fő európai finanszírozó eszközök, például a fejlesztési, a, a halászati alap és az összes kohéziós és strukturális alap is bevonhatók lennének e, ebbe a feladatba. Aztán elmondanám, hogy nem akartam részletekbe menni, csak a fő prioritásainkat szerettem volna meg említeni, mégpedig a dokumentum alapján, hogyha először az együttműködést tekintjük, akkor elmondtam ugye, hogy az összes érdekeltet szeretnénk bevonni, és az éves konferenciát is meg fogjuk az éves konferencián is részt fogunk venni, vagy konferencia lesz, vagy más, ahogy majd azt ők, önök eldöntik. Aztán a hozzáféréssel kapcsolatban az önök javaslatai alapján, javaslatai alapján már ebben az évben, 2012-ben egy milliót fordítottunk a hozzáférési célok elérésére. Van egy sok, sor ezzel kapcsolatos kezdeményezés. Megpróbáljuk felmérni, hogy milyen a kereslet-kínálat helyzete hogy tudjuk a ö, turisztikai célokhoz való hozzáférést javítani az egész unió területén. É, még díjat is alakítottunk ki azoknak a szervezeteknek, amelyek ezt legjobban kezelik. Idén jelleg a Kalipszó ugye le fog záródni, megpróbáljuk meghosszabbítani ezt, ez néhány tagállamokban néhány tagállamban nehézségekbe ütközik, de jó lenne, hogyha folytatnánk, mert nagyon nagy sikereket produkált. Tajani úr elindult egy kezdeményezést, amely különösen az idősebbekre koncentrál, és különösen az idényen, a főidényen kívüli időszakokban próbálja meg az idősebbek utazását ösztönözni. Ez az a múlt héten megtartott turisztikai napnak is nagyon fontos témája volt, azzal együtt, hogy a főidényen kívüli időszakokban hogy tudjuk élénkíteni a turizmust diverzifikáció. Természetesen a vállalkozási és innovációs programon belül nyomon követjük azokat a kezdeményezéseket, amelyek a kerékpáros turisztika fejlesztésére vonatkoznak. 2000 12-ben 58 javaslatot, konkrét javaslatot kaptunk annak arra vonatkozóan, hogy a sport, a kalandturizmus, a kerékpáros turizmus és más területeken hogy tudjuk diverzifikálni az európai turizmust. Aztán ugye tavaly még egy előkészítő fellépése is kaptunk költségvetési sort, ez pontosan az örökség megőrzéséről szólt, és ezzel, kapcsol- szólt, és ezzel kapcsolatban is van vagy 50 javaslat, úgyhogy ezeken is dolgozunk. Ennek az eredményeit a jövő év elején tudjuk majd önök elé tárni. A negyedik terület a még további turisták idevonzása, és ezzel kapcsolatban a vízumpolitika Malmström asszonya, Tajani úr szorosan együttműködik ebben a témában, és októberben lesz majd egy közös nyilatkozat, amely áttekinti majd, hogy milyen egyszerűsítési lehetőségek vannak ezen a téren, hogy hogy lehetne a, a jelenlegi vízumrendszert javítani, ugyanis még mindig van egy sor egyszerűsíthető kérdés, például a határidők csökkentése, illetve annak biztosítása, hogy a, a nyomtatványok meglegyenek a szükséges nyelveken. Ezek, az ezekről szóló javaslatok majd az elkövetkezendő hetekben jelennek meg, illetve magát a vízumrendszert is felül fogjuk vizsgálni 2013 elején, és az ez, erről szóló tanulmány eredménye is meg fognak majd jelenni jövő év elején. A marketing stratégiákkal kapcsolatban egy promóciós kampányt indítottunk annak érdekében, hogy a BRIC országok plusz Argentina és Chile területéről érkező turist, turizmust is fejlesszük. Az összes nemzeti turisztikai igazgatósággal felvettük a kapcsolatot minden tagállamban, hogy ezeket a nagyon fontos marketing célokat megbeszéljük, és itt belefoglaltunk Kanadát és az Egyesült Államokat is. Azon kívül a különböző előkészítő munkálatokról szólnék, egy olyan minőségi rendszert szeretnénk majd kifejleszteni, vagy nemzeti, vagy szektorális szinten, amely egy ernyő szervezet jelleggel le tudná fedni és össze tudná foglalni az összes minőségi követelményt még év vége előtt lesz majd ezzel kapcsolatban is egy döntés a bizottságban, és reméljük, hogy ezt a döntést a parlamenttel meg tudjuk tárgyalni a jövő év elején. Források, anyagi források, finanszírozás. Én úgy gondolom, hogy erről ezt már sokat tárgyaltuk, most a tanács térfelén van a labda. Van egy sor olyan kompromisszumos módosító ennek tárgyában, amely a, amely, amelyel a parlament is előállt. Sajnos a tagállamok nem nagyon veszik jó néven, hogy ez, ezt a területet is befolyás, befolyásolni szeretnénk. Minden esetre nagyon jó ötlet megtekinteni, hogy még milyen további finanszírozási lehetőségek vannak, a regionális alapok, aztán a mezőgazdasági alapok, a kulturális, illetve a külkapcsolatokkal kapcsolatos finanszírozási lehetőségeket is be kell vonni, illetve hát mindenféle olyan európai finanszírozási eszközt be kell vonnunk, amely erre lehetőséget ad és nagyon szívesen szervezünk további üléseket még önökkel, de még egyszer el szeretném mondani, hogy az összes kezdeményezésről olvashatnak a honlap, honlapunkon, és kísérjék figyelemmel ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm. Kár, nem tudom, hogy tudjuk tartani az időt. Azt javaslom, hogy a munkadokumentumot tekintsük a szakbizottság által elfogadottnak, hogy tovább léphessünk, tovább vihessük ennek alapján, és aztán a konferenciával kapcsolatban még egyeztetünk, mert az aggályokat okozott. Röviden mondana még valamit? Kérem, nagyon röviden. Eh, Csak egy jelzés. Minden kollégának köszönetet szeretnék mondani, amiért kifejezték eh, nagyra becsülésüket. Ugyanakkor nagyon sokan kiemelték azon szándékukat, hogy eh, egyetértésben kívánnak munkálkodni. A témák elosztását illetően is azt hiszem, hogy nagyon hasznos lehet az a munka, és nagy örömömre szolgál, hogy nagyra becsülik ezeket a témákat. Aztán aktívan be kellene vonni a lehető legtöbb kollégát olyan témákkal kapcsolatban, amik iránt személyesen érdeklődnek. Ami a ciprusi elnökséggel való találkozót illeti, amiről Higgins kolléga ejtett szót, megpróbáljuk ezt megszervezni, azonban amikor megkezdődött a ciprusi elnökség fél éve, akkor azt vártam, hogy külön hangsúlyt helyez ez az elnökség az idegenforgalmi szakpolitikákra, de ezt nem találtuk, nem hallgattuk meg az idegenforgalmi minisztert sem, ami pedig az éves konferenciát illeti az elnök úrral, mérlegeljük majd a szervezési kérdéseket. Természetesen én szívesen megejteném ezt a konferenciát még az idegenforgalmi idény kezdete előtt. Azt hiszem, hogy a naprakész információk nagyon hasznosak, fontos ezeket közzétenni, hogy aztán egyes specifikus témákat itt jobban ki tudjunk fejteni. Végezetül, elnök úr, egy mandátum keretében lehetne a kozméval kapcsolatos módosítókat követni, és a szakbizottság vagy a task force nevében egy álláspontot fogalmazhatnánk meg, amit már az MFF-fel kapcsolatosan, illetve az idegenforgalomnak szent költségvetési sor kapcsán is kifejtettünk. Az ITRE szakbizottság részére szeretnénk ezen szempont fontosságát kiemelni ebben a levélben jó lenne, hogyha a következő napokban erőre léphetnünk ebben az ügyben, ahogyan haladnak a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatos tárgyalások, hogy álláspontunkat meg tudjuk erősíteni. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezt a mandátumot nyugodtan meg tudjuk önnek adni, a, ami a módosítók nyomon követését és a különböző bizottságokkal való kapcsolatfelvételét illeti. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk a kikötő szerinti illetékes állam általi ellenőrzés első olvasatban kerül ez megtárgyalásra. Én vagyok az jelentéstevő. A jelentés bemutatása során elmondom, hogy milyen fontosabb pontok szerepelnek ebben. Tehát először is a tengerészeti munkaügyi egyezményt az ILO 2006. február 23-án fogadta el. Ez egy olyan egyezmény, ami a tengerészek munkakörülményeinek minimális követelményeit állapítja meg, és itt a szabadidős lehetőségek, az egészségügyi körülmények is benne foglaltatnak. Ez az első olyan munkaügyi egyezmény, amely kb. 1,2 millió munkavállaló körülményeit szabályozza. Ez év augusztus 20-án kapta meg az ILO a ratifikálásokat, és az egyezmény 2013. Két, ö, ö, augusztus 20-án lép majd életbe. Bulgária, Ciprus, Dánia, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország és Svédország ratifikálta az EU nevében. Ezen kívül, illetve az EU-s tagállamok között, azon kívül Horvátország, Norvégia és Svájc is az első 30 ratifikáló között található és tényleg arra gondolok, hogy ha még Luxemburg és Svájc is aláírta ezt az egyezményt, akkor hogy lehet az, hogy például az Egyesült Királyság még mindig nem ratifikálta azt? Az európai jogszabályokat már ennek az egyezménynek majdnem minden pontjával egyeztették, illetve harmonizálták a szociális, szociális partnerek, de a az ötös cikkben, ötös címben foglalt rendelkezéseket még nem, és ezért van szükség erre a javaslatra. Ez pedig a lobogó szerinti tagállamok felelősségéről szól, és ezzel kapcsolatban is szerepel, illetve született majd egy jelenzés. A parlament támogatja azt, hogy a hajók fedélzetén dolgozók munkakörülményeinek minimális követelményeit állapítsák meg, elfogadhatatlan az, hogy egy hajón minősíthetetlen állapotok uralkodjanak környezetvédelmi és munkavédelmi szempontból egyaránt, és nagyon jó, hogyha az EU olyan mechanizmusokat állít fel, amelyeknek segítségével ellenőrizni tudja, hogy a megfelelő munkakörülmények mindenféle, minden olyan hajón körülményeket mindenféle olyan hajón betartják, amelyek az Európai Uniós kikötőkben évben megjelennek. Itt a szociális dömping megelőzéséről is szó van, illetve arról, hogy azok a, azok a hajótulajdonosok, amelyek nem tartják be, akik nem tartják be az idő szabályokat, szankcionálhatók legyenek. Aztán van itt még egy olyan záradék is, amely a legkedvezőbb bánásmód tilalmát foglalja magában, tehát az olyan államok, amelyek nem ratifikálták az egyezményt, semmiképpen nem részesülhetnek kedvező bánásmódban, mint azok az államok, amelyek ratifikálták azt. Ez nagyon jól hozzá fog majd járulni ahhoz, hogy a hajózás területén egyenlő feltételeket biztosítsunk. A parlament azon kívül al- aláhúzta azt is, hogy a tengerész tengerész foglalkozás vonzó erejét emelnünk kell, javítanunk kell, és ezzel kapcsolatban is nagyon fontos a nemzetközi követelmények betartása. Viszont azért az is fontos, hogy ennek örve alatt semmiképpen ne csökkentsük azokat a munkaügyi szabályokat, ne rontsuk azokat, amelyek esetleg már magasabb szintűek, mint a nemzetköziek. Tehát nagyon fontos, hogy a, hogyha az olyan területeken, ahol az európai követelmények és szabályok magasabb szintűek, szigorúbbak, mint a nemzetköziek, akkor ennek az egyezménynek a, erre az egyezményre hivatkozva ne lehessen rontani a munkakörülményeket. A, az ILO-nak továbbítottuk a, az erre vonatkozó javaslatokat. Itt szó van a legjobb, meggyakor, legjobb gyakorlatok megosztásáról, illetve a különböző panaszok bizalmas jellegének megerősítéséről a tagállamok 2006 óta idő, rendelkeztek idővel arra vonatkozóan, hogy a jogszabályaikat harmonizálják, ezért úgy tűnik, hogy az átmeneti időszakot csökkenteni kell annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a követelményeknek 2013. augusztusára. Na most a szerződés módosítására először kerül a Lisszaboni szerződés életbelépése óta sor, és ugye mivel a Lisszaboni szerződésben szerepelnek a felhatalmazáson alapú és a, alapuló és a végrehajtási szabályok, ezért bele kell foglalni a jelentésbe azt is, hogy a bizottság felhatalmazása nem szólhat meghatározatlan időre. A jogi keret kialakítása ugyanakkor nem elegendő, a tagállamoknak gondoskodni kell arról, hogy megfelelően szakképzett ellenőröket képezzenek ki, akik képesek arra, hogy egy hajó fedélzetére lépve valóban felmérjék, hogy milyen munkaügyi körülmények léteznek. Nagyon fontos tehát, hogy az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködjünk az ilyen ellenőrök képzése terén ez az alapja eh, jelentésemnek. Komocákos úrnak adom meg először a válasz, válasz lehetőségét, illetve a megjegyzések lehetőségét. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden szólni, és remélem, hogy tudok majd a lényegre szorítkozni. Ezt az irányelvet a 2009 per 13 13-as számú irányelve, tehát azért kell módosítani, mert ezt, az, a, ezt a bizonyos tengerészeti munkaügyi egyezményt elfogadták. Ugye, ahogy elnök úr is mondta, 30 állam ratifikálta azt, és 2013. augusztusában fog majd életbe lépni. Tehát az Európai Unió sürgősen ö, biztosít az Európai Uniónak sürgősen biztosítani kell most azt, hogy a a rendelkezések megfeleljenek az európai jogszabályoknak. Itt a, különösen a négyes címről szólnék, amely a megfelelésről szól, illetve az ötös címről, amely a végrehajtásról. Elnök úr nagyon jól bemutatta a jelentést. Az Európai Parlament mindig is támogatta azt, hogy megfelelő intézkedések szülessenek a tengerészek jó munkakörülményeinek biztosítására. Ennek az alapján kell majd tovább dolgoznunk és elkészítenünk az, a szükséges módosító indítványokat. Az Európai Parlament úgy véli, hogy a minimális követelmények, amelyek az egyezményben szerepelnek, hozzájárulnak majd más stratégiai céljaink eléréséhez is, például ahhoz, hogy megerősítsük általában véve a szektorban létező munkakörülményeket. Elnök úr, egyetértek tehát az ön által felvázolt kérdésekkel, illetve ö, ö, úti Két dolgot szeretnék hozzátenni. Először is nagyon fontos, hogy ne felejtsük el a megfelelőség kérdését. Biztosítanunk kell azt, hogy a felelősség a lobogó szerinti államokra, államokat terhelje, illetve az adott vállalatokat. A legfontosabb, a fő felelősség a lobogó szerinti államoké és a vállalatoké kell, hogy legyen. Aztán van még egy pár további kérdés, amit szeretnék megemlíteni, ha megengedné. Hogyha az ellenőrző, ellenőrzés végző felügyelőktől túlságosan mély tudást, túlságosan nagy szakértelmet várunk el, akkor kötelezsek vagyunk hozzájárulni a szakképzésükhöz is. sőt, hát esetleg át kell teljes mértékben vennünk a képzésüket, hiszen ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy jó munkát tudjanak végezni. Ez volt az egyik megjegyzésem, a másik pedig, A másik pedig az, hogy bármely olyan probléma, amely az ellenőrzések gyakorlati elvégzésével kapcsolatos. Ugye ez úgy oldható meg, hogy nagyon praktikusan oldjuk meg az ellenőrzéseket, és hogy ezek az ellenőrzések valóban a gyakorlati kérdésekre tudjanak koncentrálni. Nem szabad időt vesztegetnünk, meg kell próbálnunk megtalálni az egyensúlyt a megfelelő hatékony ellenőrzés, illetve a megfelelő rugalmasság között. Tehát természetesen ellenőrizni kell a munkakörülményeket, de ezt rugalmasan kell elvégeznünk. Védenünk kell a tengeren, tengerészek, a hajókon dolgozó alkalmazottak érdekeit, de nem szabad odáig jutnunk, hogy túlságosan nagy terhekkel terheljük meg a munkadókat. Nagyon jó tehát a lefektetett irányvonal, és hogyha ezt az irányvonalat követjük, akkor nagyon jó módosítókat fogunk tudni készíteni, és elnök úr kiváló jelentését még jobbá tudjuk tenni. Elnök, köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Brian Simpson elnök úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentéséért, és újfent elmondom, hogy nagyon tetszik ez a jelentés. mert tegnap értem vissza Ciprusról, ahol két napot töltöttem egy érint, egy találkozón az integrált tengerpolitika tárgyában. Itt arra hívták fel a figyelmet, hogy a tengeri foglalkozásokra további szükség lesz, hiszen a tengeri közlekedés, a tengeri forgalom növ- volumene növekszik. Tehát fontos a nemzetközi ö, munka körülmények betartása az ember a környezet számára, valamint a tengeri foglalkozások vonzarás szempontjából is. Számos dosszié kapcsán beszéltünk már erről, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Komucelkosz kollégám az imént említette, hogy a lobogó szerinti állam talán fontosabb, mint a kikötő szerinti állam. Mindkettőnek van felelőssége, mindkettőt be kell vonni a felelősség kérdésébe annak érdekében, hogy a munkakörülmények általánosan mindenhol betartásra kerüljenek, hiszen csak így érjük el, hogy a tengeri foglalkozások vonzóak legyenek, valamint így érjük el a biztonságot, a céljainkat. Éppen ezért mindkét típusú tagállamot felelősségre kell vonnunk, a kikötő szerint itt, illetve a logó, lobogó szerint itt úgy szintén. Szeretném elmondani, hogy Gyakorlatilag mindennel egyetértek, amit az jelentéstevő mondott. Természetesen fontos, hogy a szövegezést összhangba hozzuk a tengerészeti egyezménnyel. Az is fontos, hogy a standardjeink sohasem gyengüljenek, ezt soha nem akarjuk. Fontos az információk továbbadása. Az IAU esetében a bizalmaságon alapuló panasz kezelési szintén nagyon fontos hiszen esetleg, ha ez nem így lesz, akkor nem lesznek panaszok, és nem is tudjuk, hogyha valami nincs rendben. A végrehajtást le kell rövidíteni, erről is szótájtett a jelentést, ezt is lehetségesnek tartom, és jogilag is elképzelhetőnek. Ami a hatáskör átvitelt illeti, valóban az a helyzet, hogy ezzel is egyetértek, nem jó határozatlan időre hatáskör átadást biztosítani, hiszen egy bizonyos időtartam elteltével talán össze kell vetnünk, hogy mi történt ezzel a szabályozással, hogyan hajtották ezt végre. Alsó Szászországban például nagyon sok változás történik, történt, és aztán egy idő elteltével meg kell vizsgálnunk a helyzetet, hogy hogyan kell az adott jogszabályokat átdolgozni. Ezek tehát jó szempontok, és azt hiszem, hogy nagy egyetértést tudunk kialakítani ezt illetően. Köszönöm szépen, Tuszász asszony. Nagyon komoly kérdésről van szó. Az európai tengerészek munkakörülményeiről. 1,2 millió munkavállalót érint ez a kérdés. Ezzel kapcsolatban annyi adminisztrációs teher, annyi szabály létezik tagállami és Európai Uniós szinten is. Ezek például a munkavállalók díjazásával is kapcsolatosak, de a munkaügyi és a munkaegészségügyi kérdéseket is szabályozzák. Nem akarok túlságosan kategórikusan beszélni, de úgy gondolom, hogy a szabályozás nem eléggé hatékony a felmerülő problémákat nem oldja meg, és a felmerülő problémák napról napra súlyosabbakká válnak. Az alapvető probléma, amelyet a jelentéstevő is megpróbál kezelni, illetve leírni, például a fizetések problémája nem biztos, hogy meg fog oldódni ettől a jelentéstől. Az említett minimális követelmények Ről ugye azt tudom mondani, hogy az utóbbi húsz évben már nagyon sok, nagyon jelentős változtatást eszközöltünk a szabályokon, és ezek a változtatások, ezek az új szabályok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a munkásokra, és végül is azt látjuk, hogy nagyon sok alkalmazott elveszíti a jogait is, és a foglalkozását is, a munkáját is elveszíti. Hadd említsem most konkrétan Görögország esetét. 24 ezer dolgozót érintettek ezek a problémák. 16 ezer munkahelyet érintettek. Tehát az Európai Bizottságtól szeretnék erre is választ adni, választ kapni, hogy a görög helyzetről mi a véleményük. az a, az a véleményem, hogy a jelenleg érvényes kétoldalú megállapodásokat is meg kellene néznünk. Elnök, Karamicosz úrnak adom át a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentést. Hadd adjak egy kis háttérinformációt mindehez. Amikor a, az egyezményt még tulajdonképpen a század elején elkezdték tárgyalni, és 2006-ban fogadták aztán el. A tagállamok és a bizottság nagyon aktívan dolgozott azon, hogy minél jobban ki tudja használni a nemzetközi megállapodást. Amikor a szociális partnerekkel is tárgyaltunk, annak érdekében, hogy az egyezményt előre mozdítsuk, és harmonizáljuk a 2009 per 13-as irányelvvel, akkor is fölmerültek a problémák. Ugye azt, azt viszont nem, arra viszont nem voltunk túlságosan nagy befolyással, hogy a monitoring és a végrehajtás hogy folyjon. Nagyon fontos volt, hogy a végrehajtást tehát erősítsük, hiszen ön is mondta, hogy jövő év augusztusában életbe lép ez a megállapodás. A mikrofon hang elment. Yeah, and... Oké. Okay. Tehát egyrészt az a fontos, hogy a munkavállalók érdekeit védjük, ez az egyik fontos feladatunk, de a másik pedig az, ahogy ön is említette, hogy egyenlő esélyeket teremtsünk. Tehát, hogy ne legyen senkinek arra oka, hogy ö, ö, zászlót váltson csak azért, mert úgy előnyére, mert az előnyére válna. Tehát például, hogy brit zászló helyett más zászlót alkalmazzon. Tehát ez a nagyon fontos feladat. És ez az Erika és a Prestige katasztrófájának fényében is ugyanilyen fontos. Tehát jogszabályokainkat úgy fogjuk megváltoztatni, hogy a nemzetközi egyezmények tükröződjenek bennük, és gondoskodni fogunk arról, hogy a jogszabályokat mindenki be is tartsa. A módosítóink tovább fogunk munkálkodni, 22 módosító létezik jelenleg, néhányuk, néhány ezek közül egy kicsit vitás, de a legtöbbel együtt tudunk érteni. És ugye itt elsősorban a felhatalmazás korlátozása az, ami a bizottságnak problémát okoz. Ez az egyetlen olyan kérdés valószínűleg, amelyben nem értünk egyelőre egyet. A többi témára vonatkozóan inkább csak tisztázó munkára van szükség. Megemlítették itt önök is azt, hogy a jelenlegi Európai Uniós jogszabályok néhány szempontból, néhány területen szigorúbbak, mint a nemzetközi egyezmény. Természetesen ezeknek továbbra is szigorúbbaknak kell maradniuk, és az, hogy most itt szabályozzuk a kikötő szerinti állam jogait, nem jelenti azt, hogy a munkavállalók körülményei emiatt romolhatnak. Megemlítették még a szakképzést is, tehát az ellenőrök szakképzését. Ez a ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a kikötői ellenőrző, ellenőrök képzését mi nem akarjuk irányítani. Most itt van egy olyan módosító, amely talán a négyes módosító, amely mindazt a 14 szempontot felsorolja, amely, amely szerint ellenőrizni kell. Én úgy gondolom, hogy ezt nem szükséges befoglalni az irányelvbe. Én azt hiszem, hogy ami már eleve megvan az egyezményben, az lefedi a, a munkaügyi ellenőrzendő körülményeket, de természetesen ezt meg kell majd tárgyalni. Általában véve egyetértünk az önök véleményével, van néhány kisebb kérdés, amelyben meg kell egyeznünk, hiszen a célunk az kell, hogy legyen, hogy a két fél között minél előbb eh, létrejöjjön az egyezmény. Mivel az egyezmény, ez a bizonyos nemzetközi egyezmény jövő év augusztusában e, lép életbe, nagyon fontos, hogy addig a tagállamok is harmonizálják az erre vonatkozó jogszabályaikat. Tehát olyan tíz hónap van még arra, hogy dolgozzunk ezen az ügyön. Köszönöm szépen. Köszönöm. Karamicos úr. Komucakos úr, kérem röviden, mert kis csúszásban vagyok. Két pillanat csak. Én, arról tájékoztattak engem, hogy helyén való volt, amit mondtam, hisz Görögország e, jóváhagyást kapott, egy, tehát a ratifikálók listára került. The Az államok a következők, amelyek augusztus 20-áig ratifikáltak, Görögország azóta ratifikált, ám legyen. Nagyon örültem annak, hogy az Egyesült Királyság ezt már említettem. Hagy tájékoztassam önöket arról, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 16-a, a szakbizottsági szavazás november 27-án lesz, és január-februárban kerül a plenáris elé várakozásaink szerint. Persze a plenárisra mindenféle tervek szállonganak, lehet, hogy besz, reped a plafon, vagy mit tudom én, mi lesz, készüljünk fel. De október 16-a a módosító benyújtásának határideje, ez a lényeg, köszönöm. Következő témánk a hajó zászlaját adó ország felelősségéről szóló téma. Köszönöm, elnök úr! Az a javaslat, amelyet az Európai Bizottság a irányelve vonatkozóan beterjesztett a 2006-os nemzetközi munkaszervezet rá foglalkozik, 1,2 millió embert, munkavállalót érint ez az ágazat, egy ág átfogó csomagban került a javaslat beterjesztésre a nemzetközi hajózásban dolgozókra vonatkozóan a bizottság javaslataival egybehangolni, illetve a fehér könyvben megfogalmazottak szerint. A tagállamok üdvözölték a bizottság javaslatát, különösen azt a pozitív eredményt, amely a szociális párbeszéd, a szociális partnerek közötti párbeszédből eredően adódott. Ugyanakkor azt a véleményt vallom, hogy azok a rendelkezések, amelyek a felügyelet a kikötő szerint illetékes állam kezébe teszik. Konkrétabban is kimerítőben kellett volna ezeket a rendelkezéseket megfogalmazni, illetve a kikötő szerint illetékes állam által gyakorolt felügyelet a munka, életérkes munkavállalókra vonatkozó szabályokat jobban kéne tükröztesse. Fontos számomra az is, hogy a tagállamok elkerüljék azt a lehetőséget, hogy méltánytalan verseny alakuljon ki ebben az ágazatban. Ahogy az állásfoglalásomban is látható, a az előírások betartására vonatkozó felügyelet, a tanúsítványokra vonatkozó felügyelet kiterjesztésre kerülne az én javaslataim szerint. Ezen túl a bizottság szöveget a következő pontokon bővítettem egyrészt az előírások betartása, az inspekció, aztán az előírások betartására vonatkozó felügyelet, illetve a vonatkozó létesítmények és az a dolgozók tekintetében, illetve az ötös cikk szerint a fedélzeti, fedélzeten kifejtett munkára vonatkozó rendelkezések. Fontos, hogy a felügyelet egységes rendszerben történjen, és az egész Európai Unióban ez betartás, ezek a pontok betartása kerüljenek. A tárgyalások tovább menetét illetően nagy problémákat nem várok. Szerintem csak a tanúsítványok kérdésének értelmezése lehet probléma, illetve a jogi kompetenciák meghatározása e tekintetben. A bizottság kell, hogy nyilatkozzon ezek felől majd a továbbiakban. Örülök annak, hogy képviselőtársaim javaslatai megfelelőek voltak, és várom a további jó együttműködés az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, Meissner asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az jelentőstevő munkáját. A, ahogy a kikötő ellenőrzésénél is elmondtam, nagyon fontos, hogy szoros együttműködés szülesen az érintettek között, és ezt a javaslatok is megfogalmazzák és az is fontos, hogy világszerte egységes feltételeket teremtsünk a tengerészek munkáját biztosítva, hogy a, ez a szakma vonzó legyen, ugyanakkor biztonságos, és nagyon fontos az európai gazdaság szempontjából is, hogy az ágazat tovább növekedjék, és munkavállalók dolgozhassanak itt. A jelentéstevő igazította a megfogalmazásokat, a tengeri munkavállalókra vonatkozó megállapodás pontjaihoz, ez, ez nagyon helyén való, és jó így, azok a módosítók pedig, amelyeket benyújtott például a végrehajtás pontosabb meghatározására is fontos, gyakran szólunk erről, ugyanakkor a panaszok rendezése és arra vonatkozó helyek átlátható működése és a panaszkezelés átlátható működése rendkívül fontos, erről sokat vitatkoztunk már. Jelen pillanatban nem fűznék semmit hozzá, várom a további vitát, köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm. Trajcug úr. Köszönöm, elnök úr. Először is le kell szögeznem, hogy Fleckenstein kollégát képviselem, aki az oroszországi munkacsoportban kell, hogy dolgozom most, ezzel az üléssel párhuzamosan, ezért képviselem őt e helyét. Köszönöm a jelentéstevő állásfoglalását, és üdvözlöm azt a tervezetet, amelyet bemutatott, különösen azt, hogy a tanúsítvány a ügyét és a tengeri munkavállalók vonatkozó megállapodás beemelését, illetve a Maritime Labour Convention beemelését a szövegbe üdvözlöm. Fleckenstein úr továbbá azt a véleményt vallja, hogy e tanúsítvány minden tagállamra kiterjesztendő kellene legyen, és így konzekvensen is meg kell jelenteni a vonatkozó rendelkezésekben a tanúsítványok ügyét. E tekintetben módosítót fog javasolni Fleckenstein úr, amely nem sokára beérkezik majd. Végül pedig egy kérdést tenne fel, mi az oka annak, hogy a, a fedélzeti panaszkezelés a 2009-es irányelv 13-as pontja szerint megismétlik ezt a cikket itt, vajon miért teszik, kérdezi Fleckenstein úr. Egészében pozitívnak tartja a jelentés, és köszöni a jelentéstevő munkáját. Köszönöm. Thank you, Mr. Tussas. Köszönöm szépen, Tussas úr. Ευχαριστώ. Οι ναυτεργάτες και το εργατικό Köszönöm szépen. A tengerészek sokat küzdöttek, és ennek eredményeképpen bizonyos jogokhoz jutottak, amelyeket nemzetközi egyezményekben foglaltak össze. Úgyhogy ebből a szempontból szertettek némi hatalomra, de az utóbbi húsz év alatt ez a hatalom megváltozott, a hatalmi viszonyok megfordultak, nagyon, nagyon sokat romlott a tengerészek helyzete, egy, általában véve a munkavállalók helyzete is. 38 olyan megállapodás létezik, amelyet aláásott ez a 2006-os megállapodás. Tulajdonképpen ez a megállapodás leginkább a vállalkozások érdekeit szolgálja, nem pedig a munkavállalók érdekeit védi, és ez nemzetközi, ezzel nemzetközi szinten mindenki tisztában van. Nem csak az Európai Parlament van ezzel tisztában, sajnos a tengerészetben dolgozók is tudják, hogy tulajdonképpen globális szinten ez a helyzet. A globális ügynökségek, munkaközvetítő ügynökségek irányítják ezt az egész szektort, dollármilliókat zsebelnek be a nyeresség szintjén, szintjén, és mindez fegyver és kereskedelemhez és más illegális tevékenységekhez vezet. Hatalmas pénzösszegek forognak itt kézen, és mindez azért történik meg, mert a munkavállalók jogait csorbítják, megtagadják a munkavállalók jogait tőlük. Még szeretnék valami Görögországra vonatkozó fontos dolgot megemlíteni. Hogyha megnézzük a a, az Hajnal nevű görög párt honlapját. Ott olvashatunk egy bizonyos szervezetről, amely kimondottan a munkavállalók ügye ellen működik, görög és külföldi munkavállalók ellen egyaránt fellépnek, rabszolgai körülmények között dolgoztatják őket, nagyon alacsonyak a fizetések, és elképzelhetetlenül rossz helyzetben vannak, még nem, nem engedik meg nekik, hogy szakszervezeti tagok legyenek, és a szociális szolgáltatásoktól is szolgáltatásokat sem biztosítják neki. Azon kívül arra is utalás történik, hogy azokat a munkavállalókat, akik panaszt tesznek, rögtön mindenféle megtorlásnak teszik ki. Tehát, hogyha egy tengerész például nem tesz más, mint hogy szeretné, az jogai, szeretné a jogaival élni, hogyha például az alapvető szociális és körülményeket szeretné betartatni. Ha az ezzel kapcsolatos jogaival szeretne élni, akkor az megtorlást von maga után. Ezt szerettem volna csak nagyon világosan felvázolni önök előtt. Tehát az utóbbi húsz év során nagyon nagyot romlottak a munkakörülmények, rendkívül nagy a nyomás a tengerészekre nehezedő nyomás, és ez a ö, jogalkotás, ez az egyezmény ezt még csak meg is erősítette. Elnök, köszönöm szépen. Karamicos úr, még mindig sós vizeken járunk, úgyhogy valószínű önnek kell megint átadnom a szót, igaz? Igen. Először is köszönöm a jelentéstevő munkáját, nagyon jól kiemelte a lényeget, azonosított egy sor fontos elemet. A jelentés több elemével együtt tudunk élni, például az elismert szervezetek szerepéről szóló részsel, hogy a panaszok helyzetét tudjuk, hogy tudjuk javítani. Nagyon fontos a panaszokkal kapcsolatban a bizalom, a az információk bizalmassága, és mindezek a javaslatok javították a szövege minőségét. aztán, hogy az eh, a panaszokra ki, hogy, hogy reagáljon, hogy tudjuk a panaszokat jobban kezelni, ezeket a javaslatokat nagyon szívesen befoglaljuk a szövegbe. Aztán van egy sor olyan rendelkezés, amely nem képezi részét a szociális eh, megállapodásnak, például a fizetések kérdése, aztán a de mondjuk a elszállásolásról szóló részleteket megbeszélhetjük. Tehát van egy sor jó javaslat, ezek közül van, amely, amelyet könnyebb, amelynek könnyebben helyet tudunk adni, van amelyeknek nehezebben. Vegyük először a tanúsítások ügyét. A tengerészeti egyezménynek van egy tanált, tanúsítási rendelkezése, minden logó szerinti államot tanúsítani kell. Az Európai Unió néhány aspektus ezek közül nem követel megfelelést. Tehát itt majd az lesz, hogy két tanúsítvány kell, egy MLC tanúsítvány, meg egy másféle rendelkezés szerinti tanúsítvány. Hogyha ez a helyzet alakul ki, az nagyon sok tagállamnak ellenére lesz. Na most a következő szakaszban azt tudjuk megvitatni, hogy erre például hogy tudunk megfelelő megoldást találni. És erre vonatkozólag a társjogalkotók minél gyorsabban kell, hogy megoldást találjanak. Elnök úr ugye említette, hogy a tagállamokra azon nyomás nehezedik, hogy ezt az egyezményt minél kevesebb kárral ratifikálják, és minél előbb, úgyhogy szerintem ez Görögországnak is csak javára fog válni. Elnök, köszönöm. Hadd mondjam el, elismerjük, hogy a tengerpolitika azért többről szól, mint a köz, földközi tengerről és Görögországról, annak ellenére, hogy természetesen Görögország nagyon fontos szerepet játszik ebben. Bárkurnak van hozzá tennivalója? gesprochen hat über diese... Azért röviden csak, mert Ertu kollega hozzám szól, engem szólított meg. A fedélzeten való biztosítás tekintetében ez a vonatkozó megállapodás része a tengerészeti dolgozók jogainak garantálása. Egyrészt biztosítva azt, hogy a megállapodás érvényesül, másrészt eh, e szövegben is meg kell, a szövegünkben is meg kell jelenítenünk, ezzel foglalkozunk, el, már csak a szöveg koherenciának fenntartása érdekében is. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Köszönöm, Bach úr. Hatályoztassam önöket arról, hogy a módosítók benyújtásának határdél szintén október 16-a, szavazás meg 27-én lesz novemberben, csak úgy, mint a másik témánál. Tehát október 16-a a módosítók határideje. Köszönöm, ez a következő témánkhoz vezet jó öreg barátunk, Jelzembovszki úr, Georg Jelzembovszki, időben, sőt korán futott be. Georg, ha megengedi, hogy az elnök egy kis szünetet tartson, semmi gond, addig én cigarettázom, mondja Jelzembovszki úr. Öt perc szünetet tartunk, és aztán folytatjuk. Köszönöm. Colleagues, if you can take your seats. kérem, hogy üljönek le. A következő napi rendi pontunk Georg Elzenbovszki úr negyedéves jelentése a funkcionális légtérblokkok témájában, úgynevezett fabokkal kapcsolatban. Mióta meghallgattuk Georgot, és megvitatjuk vele a témát, Griffith úrral, fogunk a teljesítmény felvizsgálati szerv elnökével szót ejteni erre a témára. Üdvözlőjük Georgat ismét körünkben, a szakbizottság körében tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves Brian, nagy öröm nekem, hogy itt lehetek megint. Ezúttal utoljára beszállok, a beszámolok a fabok előmeneteléről, meg nem annak hiányáról. Két hónappal a december 4-i határidő lejárta előtt. Írásos jelentésemet kiosztották? Kiosztották? Kiváló, ha igen. Úgyhogy szívesen válaszolok bármely kérdésre, amely a írásos jelentés részleteire vonatkozik. Úgyhogy most szóbeli beszámolómat engedjék meg, hogy megtartsam. Különbséget kell tegyünk a fabok formális és tartalmi elemei között. A formális témával kezdve, most arról tudok beszámolni a legutóbbi április 24-i találkozónk óta, hogy két állami megállapodást írtak alá, az észak-európai fabbal, a nefabbal kapcsolatban, Észtország, Finnország, Lettország és Norvégia június 4-én írtak alá, és a balti fab tekintetében Litvánia és Lengyelország július 17-én írt alá. Tehát kettő megvan, kettő hiányzik. A határidő lejárt előtt két hónappal, tehát nem szólva a nem, nemzeti felügyeleti hatóságok és a navigációs szolgáltatók közötti megállapodásról, még azokra nem is beszélek, még államközi megállapodások is hiányoznak. Például a dél nyugati és a olasz, ciprusi, görög, máltai faptek tekintetében van ugyan, meg határidő október 12-e péntek lesz, a Limassoli konferenciával egy ütemben írnák alá. Örökországban tárgyaltam erről augusztusban. Kivel találkoztam ott? Az új, meg a régi közlekedési miniszterrel, az Hatsidakisszal találkoztam, aki mindenkit üdvözöl, mert még mindig nagy szeretettel gondol a Eszakbizottságban eltöltött éveire. Tehát a Blue Med rendben lesz, ám a dél-nyugati fab, Portugália és Spanyolország még nem bír államközi megállapodás aláírása vonatkozó határidővel. Hivatalosan azt mondták, hogy október-novemberben lesz ez valamikor, lássuk meg, hogy lesz. Ez csak a formális része a dolognak, ami talán még érdekesebb önöknek, meg hát a valóság tekintetében is az utasoknak, meg a légitárságnak, meg a reptereknek, hogy mi a helyzet a lényegi elemekkel. Hát itt hadd emlékeztessek arra, hogy a fabok létrehozásának lényege az egységes európai légtér keretében négy célra bírt. Egyrészt a javítása a biztonságnak, a kapacitásnak, a költséghatékonyságnak és a környezetvédelemnek, illetve kisebb környezeti hatást céloztunk meg. Azok az eszközök, melyek révén a fabok által ezt el akartuk érni, két körbe csoportosatóak. Egyrészt a fabok a rendszer átalakítása révén a légterek optimális kihasználtságát kell segítség, másrészt a műszaki és emberi erőforrások optimális kihasználtságára kell törekedjenek. Ez a tartalmi eleme, egy lényege a fabok létrehozásának. Az Európai Bizottság, melynek tagja éppen úton van, október 1-én egy átmeneti értékelést végzett a fabokról a tagállamoktól beszedett információ alapján. Ezt egy hivatalos értékelés, egy végső értékelés követi majd december 4-e után, jövő év elején. Szerintem kiváló jelentés ez. Amennyire látom, az történhet most a két, között két hónapban, némileg szomorúsággal tölt el, mert hogy egyetlen fab sem fogja betörteni a működő légtér blokk követelményeit addigra, és csak nagyon kevés fog közelíteni ezt az állapotot. Ezt már látják a jelentésemben is. Hadd mondjam el, mi a személyes értékelésem e témával kapcsolatban. Négy kategóriára bonthatóak ezek. Egyrészt majdnem tökéletes végrehajtásba sorolható egyetlen fab, ez pedig a svéd fab. Különösen az érdekes itt, és ez kiváló példája lehet, a jó gyakorlatok érvényesülésének. A két nemzeti tagállami hatóságot egybeolvasztották, létrehoztak egy holding vállalatot a két ország, amely átveszi a két ENSP munkáját július 1-től, tehát egy egységes vállalat működik majd ebben a fabban. Az még kicsit problémás, hogy a fab kapcsolatos egyik kritérium, hogy a légiközlekedés irányítása határoktól függetlenül történjen. Itt még van javítandó, még ebben a eminens fabban is. A bizottság azt mondta, hogy az volna kiváló, hogyha a, a Dán-Svéd fab az észak-európai fabbal egyesülne, együttműködnének. Ám ebből kiléptek a dánok meg a svédek, mert azt mondták, hogy a többi állam túl lassan lép, túl lassan dolgoz ki konkrét ötleteket. Így a különvált Dán, Svéd, Fab szinte tökéletes végrehajtásra büszkélkedhet. A viszonylag jó végrehajtásnak nevezem a következő csoportot, ez Egyesült Királyság és Írország sorolható ide. Miért csak, miért nem tökéletes? Hát azért, mert nagyon sokat tettek, a, a jó értelemben nevet légtérmenedzsment tekintetében, a légtér irányú tevékenységben, ám még nem kombinálták optimális módon a műszaki és emberi erőforrásokat. Itt egy kis javítani való van, ezt majd olvashatják a bizottság teljesítmény szintjeinek értékelésében is, a hatékonyság tekintetében nagy a javíthatna, mondja a bizottság ám fontos látnunk, hogy itt jó példa adódik. Egyesült Királyság és Írország fabja egy szorosabb interfab munkátra törekszik, a, mert hogy Közép-Európából az összes transatlanti árat ezen a fabon keresztül megy majd át, itt is lehet javítani együttműködésen. A harmadik csoport a részbeni végrehajtóknak nevezhető csoport, a Dunai és a Balti FAB sorolható ide. A Dunamenti vagy Dunai FAB, Bulgária, Románia sorolható idő. Későn kezdtek ugyan, ám gyakorlati javítások sorát végezték el, különösen a légtérmenedzsment terén. A Balti FAB nagyon későn állt össze, emlékeznek, ám az érintett két ország jól halad a szorosabb együttműködés irányába könnyen megy, hisz mind a két hab csak két országgal bír, két ország között sokkal könnyebb kooperálni, együttműködni, mint ha több állam érintett. Hogy őszinte legyek, a balti fab bizony szuboptimálisnak nevezhető, hiszen az európai European Sky tekintetében Lengyelország és egy kisebb légterebb, sokkal kisebb légterebb bíró Litvánia végig gondolhatná, hogy más fabokkal vagyon össze. A negyedik kategóriába öt fabot sorolhatok sajnos, ahol azt mondhatjuk, hogy a végrehajtás nagy, nagyon hiányos. Ez nagyon sajnálatos fejlemény. A Fabekkel kezdem, Belgium, Hollandia, Luxemburgia, Franciaország, Svájc és Németország. Csalódásra ad okot, hiszen az államközi megállapodást már aláírták 2010. decemberében. Majdnem két év telt el, azóta és nem sok minden változott. Ez persze a legnagyobb fab, 55%-át fedi a teljes európai légtérnek, úgyhogy nagyon fontos volna, hogy áttörés szülesse. Persze igaz az is, hogy a hat állam között ideológiai különbségek is vannak, van amelyik a vasút mellett törláncsát, ám egyébként is nagyon fontos azért az, hogy a Fabek tovább lépjen, az együttműködés az ENSP szinten is, és NSC szinten is mélyüljön. Jelentésemben szólok arról, hogy nagy, egy nagy találkozót szerveztek a DGC-ben, Matterhornban, mindenféle munkaprogramokat ígértek meg, hogy, hogy javítják az együttműködést, a kapacitásbővítést, haték, költséghatékonyságot, meg egy... Aztán ezen a nyáron Lővenben találkoztak ismét a felek, itt született meg a lőveni konklúziók, ám Maternon és Löven között nem sok minden történt, azt kell mondanom. Új munkaprogramot indítottak el, ugyan ám a végrehajtás gyengélkedik. A FAPSZI is nagyon fontos, ez nem a, a, az osztrák-magyar monarchia, ám Csehország, Szlovákia, Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina tartozik ide. Ez azért emlékeztet valamire. Itt ugyanaz a helyzet. Nagyon nehéz hét államnak dűlőre jutni, közös nevezőre jutni, ám ére, hogy a tagállamok eldönthetik, hogy mekkora méretű fabban akarnak részt venni, szabadon dönthettek erről, melyik fabba sorolják magukat. 2011 májusában írták alá államközi megállapodásokat, másfél éve már, ezek az államok, szerintem volt elég idejük. És csalódást okoz az, hogy nem történt előrelépés igazából, nem vált szorosabbá az együttműködés, nem optimalizálták munkájukat. A másik három nem olyan nagy, de mégis fontos. Fab, a Nefabról már beszéltem, arról, hogy későn indult, és ami kicsit zavaró, hogy a szorosabb együttműködésre vonatkozó terveik nem 2012-re, hanem 15-re vonatkoznak. Hát nem ez volt a vonal eredeti menetrend, de legalább elkezdték a munkát. Ez már önmagában jó. Mert Norvégia is rendszerben van, és ez önmagában fontos. A délnyugat is csalódásra ad okot, mert nagyon korán kezdték, ám mégsem sikerült mostanra sem az államközi megállapodást meg aláírni. Nemrég jártam Spanyolországban, aztán Portugál, persze Portugálban választások voltak, új kormány állt föl, és így tovább. Ám mégis szerintem ez egy viszeg egyszerű, megszervezhető fab volna. Remélem így is lesz. Legalább a jövő hetekben aláírják az államközi megállapodást. A Blue Med fab a legbonyolultabb ügy. Politikai, pénzügyi gondok vannak Görögországban és Ciprusban, ez jól ismert tény, ám ez nem lehet kifogás. Hiszen az SZSZ 2-re vonatkozó jogszabályok 2009. novemberétől már felálltak, három év alatt azért lehetett volna haladni. A légtér optimális kihasználtsága, meg az emberi műszaki erőforrások optimális kihasználása tekintetében a két szinten mi hogyan látom a jövőt? Négy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, saját gondolataim, ezek személyes meglátások. Szerintem jó lenne, ha az önök szakbizottsága is világos üzenetet fogalmazna meg a tagállamok, meg a bizottság felé. Talán az Exxon Forster jelentés alapján, ez egy jó jelentés, most megint elolvastam, megérdemli, hogy, hogy a parlament megszívlelje októberben. Mi a tagállamok célja? Szerintem tökéletesen világos, hogy fel kell gyorsítsák a tagállamok a végrehajtás menetét, és a bizottság felé azt kell üzenjük, hogy támogatjuk őket abban, hogy 2013 elején elkezdjék a szabásértési eljárásokat, amennyiben szükségesek ezek, mert ugye majd meghallgatjuk a bizottság e- beli gondolatait, Kalasz úr, a bizottság elnök úr csütörtökön Limaszolban tart majd beszédet, amelyben erről is szól szerintem, meg az önök elnöke is ott lesz, ő is beszédet tart majd. Ebben is rá kell mutatni arra, hogy a tagállamokat rá kell szorítani arra, hogy tartsák vállalásaikat. Hiszen 2009-ben a jogszabályok megszülettek, egyhangú döntés támogatta ezt a tanácsban, az Európai Parlament is nagy többség, három év elég kell legyen ahhoz, hogy a munkát befejezzék. Mert a gazdaság érdekeit és a környezetvédelem érdekeit szolgálják ezek a jogszabályok, nem pusztán írott malaszt kell, hogy legyenek, megvannak azok az előnyök, amelyeket felsoroltam. A második gondolatom, amely talán nem mindenkinek van ínyére, ám úgy gondolom, ha kell, támogatnunk kell a két ütemű, a két sebességű Európa FAB rendszerét. Mert ha megvárjuk a FAB C-vel hogy Bosznia odáig jut, hogy saját igazi kormányjal bír. Egyébként ők, vezetnek, a, ők vezetik a FABC csoportot jelen pillanatban, mert a Fabeknél is elmondható, hogy ha három év után sem sikerült eldönteni, hogyan tovább, akkor egy kétsebességes módszertant kell alkalmaznunk. Ez már működött a Schengeni megállapodással, az Eurogruppal Egyesek hajlandóak arra, amit szükség van, mások meg nem. Azok később csatlakozhatnak. Ellenkező esetben, ha megvárjuk, még a, 6-7 ország megállapodik a programba, akkor nem lesz program. A harmadik üzenet részemről, hogy fontos emlékeztetnünk a tagállamokat, és akár bátorítanunk őket, hogy hívják meg a szomszédos országokat a favokhoz való csatlakozásra. Két terület nagyon fontos a tekintetben, az egyik Izland. Izland gyakorlatilag kötelező nem kell, hogy csatlakozzék a FAB-hoz. Az AI e megállapodás alapján tudni az SZSZ 2-es jogszabályokat át kell ültesse hazai joganyagába, és így csatlakoznia kell a FAB-hoz. Még mindig vacakolnak ezzel. Nemrég jártam Izlandon, és az értékes miniszter azt mondta, hogy Tudja, az én pártom nem is támogatja a tagságot, de a FAB tagságot én támogatom. Hát most már lépniük kéne. A legfontosabb mindebben az, hogy a nyugat-balkáni államok is belépjenek. Jelentősen utolsó oldalán látják a B pont alatt Albánia, Macedónia, Montenegro, Szerbia és Koszovó kerül felsorolásra. Ha látják, hát megnézik a térképet az első oldalon, a légterünket vizsgálva bizony észszerű volna, ha ezek az államok is csatlakoznának a légtérhez. Vannak tárgyalások, amennyire azonban tudom, írásos meghívást még nem ment ki ezen államok irányába. Negyedik gondolatom, hogy alaposan elemeznünk kellene a helyzetet, és új kezdeményezéseket kéne kidolgoznunk. Ezek között akár az SZSZ e jogszabályok módosítását is ezek közé értve. Én olyan kezdeményezéseket szeretnék, amely négy irányba mutatna. Egyrészt egyes fabok azt mondják, az ENSP közötti együttműködés nem működik, mert más és más tagállami jogszabályok és politikák érvényesülnek. Első körben tehát azokat a nemzeti jogszabályokat kéne felülvizsgálni, amelyek az határon átnyúló forgalomra vonatkoznak, hogy a fabok működhessenek. Másodszorban egy fab roadmapre van lenne szükség, egy közös műszaki rendszerre, harmadsorban a fabok közötti összekapcsolhatóságot, és együttműködést népteni, negyedsorban pedig, és ez a fabok csökken, számának csökkentése lenne, összeolvasztva egyes fabokat, és ha Péter megjön, ő is elmondja majd, hogy a következő referenci időszakra vonatkozóan kötelező határidőket kéne meghatározni, hogy rászorítsuk a tagállamokat az együttműködésre és az eredményekre. Zárás gyanánt. Tudják, hogy kinevezésem a FAB koordinátori posztra végéhez közeledik, bár sajnos mi nem sikerült, nem zárult le a működőképes fabok létrehozásának ideje. Köszönet a megbízásért, először a bizottságnak köszönöm, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a Fabok létrehozásának munkáját segíthettem. Kalasz uh, alelnök úr, meg a DG Move főigazgatóság támogatását köszönöm. Másodszorban köszönöm, hogy az önök szakbizottsága is segítette munkámat, és ez nagyban segített egyes tagállami fővárosokban az önök támogatása, az, hogy a parlament mögöttem állt. Tehát szeretném hálámat kifejezni az elnöknek, a koordinátoroknak és a szakbizottság tagjainak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you, George. Köszönöm szépen, Georg. Mi is köszönjük neked azt a rendkívül álhatatos munkát, amit nagyon, nagy, nagyon nehéz körülmények között végeztél, nagyon nehéz emberekkel kellett együttműködnöd a tagállamok részéről. Azt hiszem, hogy nem nagyon van olyan ember, aki nem adta volna már föl ezt a feladatot. De emlékszem, mikor Kálasz ki akart jelölni erre a munkára, akkor én erre azt válaszoltam, hogy valószínűleg nem választhatott volna jobb embert a feladatra, hiszen Georga, te határozottságod, elkötelezettséged valóban a fabok területén kiváló, kiemelkedő. Természetesen sajnálatos, hogy még nincsen, nem alakult még ki. Mindannyian valószínűleg tudtuk, hogy hosszú időben fog kerülni, mire elrendeződik, de nagyon sokat tettél azért az eredményért, amelyet eddig elértünk és hogy a jövőbeni feladatokat ki tudtuk jelölni, az is nagyon nagy rész neked köszönhető. A parlament parlamentbe azt mondják, hogy hát a a, a, a beszédem, a csütörtöki reggeli beszédemet már nagyon nagy érdeklődéssel várják. Hát köszönöm a te támogatásod ebben a témában. Köszönöm szépen. Én is a, ezt elmondottakat köszönjük szépen Georg kollégának. A sajnos különböző aggodalmak növekedtek a témával kapcsolatban, és én is nagyon gyakran tapasztaltam azt, hogy a tanács, halálisi dolgokat, utána a végrehajtás nem történik meg. Tudom, hogy nem tudom, hogy a, a tanácssal hogy tudnánk diplomatikusan közölni, hogy az nem lehet, hogy egyrészt kijelentik azt, hogy a polgárok ügye nagyon fontos, másfelől viszont nem tudnak ilyen fontos témákban határozott, határozott álláspontot fölvenni és döntéseket hozni, hiszen ez biztonsági kérdés hiszen ezt mindannyian tudjuk. Itt biztonsági kérdésről, környezetvédelmi kérdésről és költség megtakarításról van szó, olyan kérdésekről, amelyek minden kormány munkájának középpontjában állnak, minden projekt lényegét képezik. Ezért az LPP e szempontjából nagyon rossz jelzést ad a tanács, amikor megpróbálja új, megpróbál új jogszabályokat bevezetni. Egyszerűen az eddig eldöntöttekhez ragaszkodni kell, együtt kell működni a parlamenttel, és úgy gondolom, hogy akik gyorsabban szeretnének előrelépni, azoknak ennek a lehetőségét meg kell adni, hiszen nagyon fontos, hogy akik nem tudnak gyorsan haladni, azok előtt legyen egy jó példa, amit követhetni tudnak. Ez jó ö, mozgást adna, lendületet adna. Tehát úgy gondolom, hogy nem, nincs szükség új jogszabályokra, a jelenlegi ö, jogszabályokat kell teljesíteni, és a bizottságnak az, arról kell gondoskodni, hogy amit még nem hajtottak végre, azt igenis hajtsák végre a tagállamok. Aztán arra kell még vigyáznunk, hogy a illetve azt várjuk, hogy a bizottság az elkövetkezendő hetekben, hónapokban világos jelzést adjon ebben a témában, és egy nagyon konkrét útmutatást szeretnénk tudni, szeretnénk a, bizottságtól, amely a tagállamoknak is lendületet az. Tehát nem csak reménykedni szeretnénk, hanem konkrét lépéseket várunk el. Ezt támogatom én mindenképpen. Az utolsó, legutolsó megjegyzésem pedig az lenne, hogy a légtérblokkokkal kapcsolatban mindenki tisztában volt a nehézségekkel, és azt is be kell ismernünk, hogy az, az egyik nehézség pontosan az, amiatt van, hogy kik dolgoznak ezekkel a, ezzel a kérdéssel, illetve hogy az alapszabályok hogy néznek ki. Tehát van, amikor az alapszabályok blokkolják a tovább lépést. Ezért nagyon fontos, hogy olyan választásokat ne eszközöljünk, olyan döntéseket ne hozzunk, amik tovább nehéz, tovább bonyolítják majd a fabok kérdésének megoldását. Céljainknak megfelelő határozatokat kell hoznunk, és olyan modelleket kell kialakítanunk, amely a fabok kialakulásának az ügyét előre mozdítja minden országban. Szerintem ez itt a területen belül a legfontosabb feladat. Köszönöm. Először is én is szeretném megköszönni Georgnak a bevezető előadást, és az ebbe a témába fektetett munkát. Sajnos el kell ismernünk, hogy nem mindenhol megfelelő az előrelépés, és a jogszabályokban lefektetetteket nem hajtották még végre. A fabok előnyeit mindannyian ismerjük, meg kell tárgyalunk most azt, hogy mik a következő lépések, hogy az elkövetkezendő hónapokban, években mi a feladatunk. Úgy gondolom, hogy jelenleg a bizottság tér felén van a labda, és én is szeretném a bizottságot megkérdezni, hogy mik a következő lépéseik, mit terveznek most. Hiszen mindent a bizottság irányít ebben az ügyben. A bizottság Mit szándékozik tenni annak érdekében, hogy a tagállamokat arra kényszerítse, hogy végre megfeleljenek a kötelezettségeinek? Támogatom azt a javaslatot, Jarzembowski, eh, támogatom a, a, azt a kijelentését Jarzembowski úrnak, hogy nagyon jó előrelépésekről is beszámolhatunk, de vannak olyan tagállamok, ahol gyakorlatilag visszalépés tapasztalható. Hogy tudja ezt megelőzni? Gyakorlatban hogy lehet előrelépést, eh, hogy lehet kézzelfogható eredményeket produkálni. A koordinátokkal még egy dolgot meg kell beszélnünk, Brian, hiszen rengeteg feladat van még az asztalon. Esetleg javasolhatnánk a bizottságnak azt, hogy terjesszék ki, hosszabbítsák meg Jarzembowski úr mandátumát. Hiszen a célt még messze nem értük el, decemberre sem fogjuk elérni, és szükség van arra, hogy valaki koordinálja ezt a munkát, és rendszeresen tájékoztassa szakbizottságunkat az elért eredményről. Pontosan milyen mandátumról lenne szó, azt nem tudom, de Járzembowski úrnak kellene megadunk a lehetőséget arra, hogy ezt a munkát elvégezze. Nem tudom, egyetértenek a kollégák, de én gondolom, hogy ez jó ötlet lenne. Aztán a Fabekkel kapcsolatban szeretnék egy konkrét kérdést feltenni. Meg tudnál magyarázni, hogy jelenleg ebben a stádiumban mi a, mik a legnagyobb akadályai annak, hogy létrejöjjön a FABEK? Hiszen ön is mondta, hogy annyira nagy területet fed le, hogyha ez a FAB megvalósulna, az már eleve nagy előrelépés lenne. Mik ennek az akadályai, és hogy tudjuk ezeket az akadályokat leküzdeni? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Jarzembowski úrnak is a jelentést. Nos, óvatosan észrevételezi, hogy hol vannak a problémák, amit egyébként is tudjuk. Ez egy tényleg egy őrületes dolog, és teljes mértékben egyetértek Matyővel nagyon sok dolgot aláírnak, és aztán semmit nem hajtanak végre. A vasúti csomag területén is szembesültünk ezzel, vagy most az Egységes Európai Égbolttal kapcsolatban is észrevetjük ugyanezt. A tinta, még a tinta árát sem éri meg mindez az egész, amit a papírra vetettek. A szabályozás esetében a bizottság a szerződések őre, Mm, néha túlszabályozást akar, azt mi sem akarjuk parlamentként, a tagállamok pedig a szubszolidaritásukat követelik. De az, hogy pontosan itt, amikor minden polgár abból indul ki, hogy a repülőgépek Európában úgy repkednek, ahol a, ahogyan ez a brosúrákon látható, tehát egyenes vonalban. Hát nem erről van szó, nagyon sokat meg lehetne pedig takarítani, és a tagállamok önmagukban nem tudják ezt végrehajtani, hiszen egy nagy puzzle részei csupán, tehát valóban egy olyan egységes európai légtérre van szükség, amely meg is megérdemli ezt a nevet de a bizottság ezt nem tudja elérni, és ezt nem tudjuk kifejteni a polgároknak, miért is van ez így, valaminek már történnie kell. Természetesen itt, amit a végrehajtásnál, amit javasoltak, ezt egész egyszerűen nem érjük el. Szájd El Akraduival értek egyet, a koordinátorok találkozóján is rá kell erre mutatni, ez a bizottság feladatának része, és egyszerűen látnunk kell, hogy nem működik tovább így ez a dolog, hogy nem hagyják végre ezeket az intézkedéseket. A kétsebességes javaslat jó, a Fabeg esetében meg kell vizsgálnunk, hogyan is működjön ez. Németország és Franciaország vonatkozásában például Lővenben nagyon sokat ígértek ez az, ezek az országok, aztán semmi nem történt. Nagyon sok megbeszélést folytattam az én kormányommal. A franciáknak van a legrosszabb rendszerük, mondták ők, és ahhoz kell nekünk most közelítenünk. Ők viszont a fordítottját hangoztatják. Azt is hallottam, hogy a Fáb egeknél a Franciaország és Németország légi biztonság esetében lehetséges a közelítés. Kérdés, hogy mi ebből az igaz? Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, köszönöm egykori kollégánknak is a remek beszámolót. Lenne egy kis kívánalmam önhöz. Amikor a FAB CE-ről beszél, akkor ne nevezze meg Ausztriát. Éppen ez az egyik ok, ami miatt ez nem működik, és mindkét részről rossz érzések vannak jelen, senkit nem vennék ki ebből a körből. Azt hiszem azonban, hogy példaértékű ez a FAB, a C-FAB, ahol nagyon sok kis ország van, és annál nagyobb szükség lenne arra, hogy a lehető leggyorsabban és a lehető legszorosabban együttműködjenek. Ez volt az egyik szendék, hogy nagyobb egységeket érjünk el, de úgy tűnik, hogy itt valami végképp nem stimmel. Feltenném a kérdést, hogy mik is itt a nagy akadályok. Példaértékűnek tartom, ami ezzel a febbel történik. Persze vannak nehézségek, hogy olyan országok vannak együtt, amelyek nem uniós országok, de az unión belül sem működik a dolog teljesen súrlódásmentesen. Aztán lenne még egy kérdésem a katonai zárt légterekkel kapcsolatosan. A legutóbbi alkalommal már megbeszéltük ezt. Most hogyan fejlődött tovább ez a téma? Időközben egészen jól állt ez az ügy. És még egy kérdés a dél-keleti febbel kapcsolatban még mindig fennáll a Gibraltár probléma, vagy megoldódott? Megoldódott, rendben. Ausztria szempontjából ez egy állandóan felmerülő kísértet volt, egy probléma ebben a légtérben. Egyebekben Meissner asszony aggodalmai ellenére valóban meghosszabbítanám a mandátumot, ugyanis érzékelem, hogy figyelnünk kellene arra, hogy valóban ne küldjünk rossz jelzést. Elnézést, akkor rosszul értettem önt, de én úgy értettem, hogy ön nem kívánna meghosszabbítani a mandátumot. Azt hiszem, hogy fenn kell tartanunk a nyomást, ez egy szükséges dolog, ezt végre meg kell oldanunk. Hogyan lehet túllépnünk a nemzeti önzésen? Ez a kulcs problémája az egész sztorinak. Hogyan lehet túllépni azon, hogy akár a németek, akár a franciák az egyetlen üdvözítő modellel rendelkeznek e tekintetben. Az a nagy aggodalmam, hogyha a feboknak ez lesz a vége, akkor csak a megerősített együttműködéshez jutunk a hatóságok között, és akkor ezt csak egy felesleges fáradozásnak nevezhetjük. Krámer úr, én is jelentkeztem. Mindig örülök annak, hogy a Georgi Reznabowski itt jár. Ez esetben nem, hogy, nincs, hogy különbségek nincsenek, viták sincsenek, így változnak az idők de mindig azt mondtam a viták ellenére is, hogy ő a megfelelő ember erre a feladatra. Ezért fontos, hogy meghosszabbították feladatomazását, minden rendben van így. Ám az, az nagyon furcsa az, hogy ezek, azt mondják, hogy ezekkel a fabokkal pénzt lehet megtakarítani, lehet biztonságosabb tenni a légi közlekedés és védeni a környezetet. Ezek mind eredeti célja az Európai Uniónak, és mindenki teljes teljesen ezekkel a célokkal. Ennek ellenére látszik, hogy akadozik a végrehajtás. A Görögországot nézzük, vannak ott pénzügyi bajok. De, de hogy ellenkeznek, annak ellenére, hogy pénzt lehetne megtakarítani az, a, a, a, a, anélkül, hogy a szegény nyugdíjasoktól préselnék újabb filléreket, és ezzel még rosszabbá teszik az egész katasztrófát, abszolút nem értem. De nem értem Németországot és Franciaországot sem. Mindegyik pénzt akar, mindegyiknek vannak pénzügyi bajai, és ahol elegánsan meg lehetne oldani, hogy csak előnyökkel egyesítve pénzt akarítsanak meg, ott nem teszik. Tehát mihez egyes országok azt mondják, hogy hát igen, ha hogyan akarják megmenteni az országokat a pénzügyi válságtól, ha még ez sem megy? Itt egy eszköz, ahol egy csapásra ezt a három legyet lehet ütni. Talán lehet még érveket felsorolni, de egyáltalán hogy lép, hogy, hogy nem szégyelik magukat a tagállamok? hogy hogyan tudják vállalni azt, hogy három éve nem tettek semmit. Három éve csúszik ez a dolog, rengeteg pénzt meg lehetett majd takarítani, meg kell mondani nekünk, és csináljátok meg. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, Michael. Mielőtt visszaadom a szót Georgnak, én is hozzá szeretnék szólni tulajdonképpen ugyanazt fogom mondani, mint amit mindenki más javasolt. Úgy gondolom, hogy ki kellene, meg kellene hosszabbítani a mandátumát Georgnak két okból. Egyrészt azért, mert még nincs kész a munkájával, nincs még eredmény, ami nyilván nem az ő hibája. Másodszor meg azért, mert egyszerűen nincs erre alkalmasabb ember. Úgyhogy nagyon fontos ezt a javaslatot közvetlenül a bizottság felé közvetíteni fogom. Nézzük meg tehát, hogy miről is van itt szó ebben a minisztertanácsban. Igazából nem tudom, hogy miről van szó. Mi, nem tudom, hogy kikkel beszélek. 25 éves parlamentemi munkám óta nem volt ennél megvetőbb módon viselkedő tanács, és nem, az az igazság, hogy nem csak ezen a területen működnek így, nem csak a fabok területén. A közlekedés területén egy sor olyan más téma van, ahol a tanács megígért valamint, aláírt valamit, szavát adta valamire, és ezután semmit nem tett. Semmit a világon Cromwell kérdezt, kérte meg első Károlyt, kérte meg első Károlyt arra, hogy, hogy reformálj meg a parlamentet, és aztán Károly szaváról mondott valami olyasmit, hogy Károly szava ne, nem ér sokat, mert, nagyon, mert folyton megszegi. Az az igazság, hogy egyszerűen nem bízunk a tanácsban, nem bízunk az elnökségekben. Hiába jönnek ide és mondják el, hogy mit terveznek, nem lehet bennük többet megbízni. És ez az, ebben a, nem csak ezen a területen, nem csak erről a területről van szó, szóval egyszerűen nem lehet a tanácsban megbízni. Michelnak igaza van, a tanács minket leckésztet arról, hogy költségvetési szinten millió fontokat hogy lehetne megtakarítani, másrésztől pedig van egy olyan terület, ahol ahol, ahol teherautónyi számra lehetne pénzt megtakarítani, és egyszerűen nem lépnek előre, nem tesznek semmit annak érdekében, hogy meg is valósuljon ez, mégpedig azért nem, mert be vannak zárva saját kis nemzeti ö, kereteikbe. A 89-ben leomlott a berlini fal, és akkor azt mondtuk, hogy ez megnyitotta Európát. Hát az a baj, hogy a jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy minden állam körül ugyanilyen fal van, és egyszerűen ezt a falat kell valamilyen módon megpróbálni lebontani. És én is egyetértek azzal, hogy egyszerűen nemet kell mondanunk az új jogszabályokra. A, mikor is írták alá azt a, mikor kell mindenkinek meg, meg végrehajtani? 12-én. Jó, akkor én egyszerűen december 5-én az összes olyan tagállamot bíróság élé fogom idézni, illetve azt javaslom, hogy idézünk minden olyan tagállamot bíróság elé, amely nem hajtotta végre ezeket a jogszabályokat. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem fog ezután se történni az égvilágon semmi. mindjárt meg fogom adni a szót a bizottságnak, jó? Nagyon röviden hadd szóljak, Meissner asszony. Azt hiszem, hogy a Limasszoli beszédemet is e- erre fogom kihegyezni, akkor ott lesz az összes közlekedési miniszter, hiszen úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy támogatni kell Georgot, és szorítani kell a tagállamokat arra, hogy valamit tegyenek igen, tehát a Simpson beszéd szellemében fogsz majd te is eljárni, igaz? Mondja az elnök. Igen. Én úgy gondolom, hogy a tanácsokat krokodilként tudnám leírni. A felszín alatt úszkálnak, teljesen ártatlannak tűnnek, de amikor támadni akarnak, akkor, akkor mindahányszor támadnak, de csak ott, ahol akarnak. Jó, akkor most megadom a bizottságnak a szót, aztán pedig még Griffiths úrnak is tanács. Köszönöm szépen a szót. A bizottság nevében szeretném megköszönni Járzembovszki úr kiváló munkáját. Nagyon hosszú értékelési időszakon vagyunk túl, és egy olyan szakaszban vagyunk, amelyben most ez az értékelés véget ír, és véget ér, és következtetéseket kell lefonnunk. Nagyon világosan kifejezte a véleményét, és az a célunk, nekünk is az a szándékunk, hogy hogy kötelezettségszegési eljárásokat indítsunk, de ezeket nehézségek övezik, hiszen nagyon alapos, megalapozott kell, hogy legyen az az, az ügy, amelyet a bíróság elé kell, hogy tárjunk. Amúgy Limaszolban erről még lesz szó, meg kell próbálnunk a tagállamokat a végrehajtásra kényszeríteni, meg kell néznünk, hogy hogy tudjuk ezeket az akadályokat leküzdeni, amelyekről ugye tudjuk, hogy még léteznek és sajnos ezeket az akadályokat egy szóban lehet összefoglalni, mégpedig abban, hogy szuverenitás, és sajnos emiatt van még nagyon sok megoldatlan problémánk. Köszönöm szépen. Elnök, de hát aláírták. Hiába mondják folyton, hogy szuverenitás így, szuverenitás úgy, minden tagállam egyetértett ebben, mindenki aláírt minden okmányt most az nem lehet, hogy mindig a szuverenitást hozzuk föl, amikor nincs kedvünk egy, egy, egy megállapodást végrehajtani. Mindenki aláírta a megállapodást, és és ennek megfelelően felelősségük van. Valaki, valaki végre felszólíthatná a tagállamokat arra, hogy feleljenek meg a, a kötelezettségnek. Az nem lehet, hogy egy olyan rendszer alakul most ki, hogy mindenki köteles mindent végrehajtani, kivéve a tagállamokat. George. Köszönöm szépen azt a javaslatot, miszerint hosszabbítsák meg a mandátumomat, szerintem is jó ötlet lenne, majd meglátjuk, hogy a bizottság egyetérte ebben. Én, jó, én jónak tartanám, mert nem szeretem a befejezetlen munkát. Úgy gondolom, hogy egyetértünk, valóban kötelezettségszegési eljárásokat kellene indítani. Természetesen ezek nem könnyűek, ezeknek az elindítása nem könnyű. Óvatosan kell érvelnünk, a bizottság, mint testület felelős ezért, de remélem, hogy a bizottság elnök helyettese is világos jelzést fog majd adni csütörtökön erről. Nem akarok túlságosan sokat beszélni a SES 3-ról, mert akkor az lesz, hogy mindenki arra fog majd, arra azt mondja majd, hogy várjuk meg, hogy a SES 3 hogy fog kinézni. Beszédem ben mm, is említettem, hogy ugyanakkor el kell gondolnunk, hogy milyen kezdeményezésekkel éljünk. Az egyik legnagyobb probléma az együttműködés útjában, illetve a léginavigációs szolgáltatók együttműködésének útjában az az, hogy az, az alkalmazás, a nyugdíjazás egyik vállalattól a másik vállalathoz való áttelepülés szempontjából olyan sok, olyan nagy különbség létezik a különböző tagállamok között. Tehát ez az első téma, amelyet kezelnünk kéne. A az a leg, az első számú probléma, hogy a közlekedési miniszterek nem tartják fontosnak ezt a témát. Politikai szinten nem kezelik. Túlságosan félnek attól, hogy hogy néz ki az intézmények, illetve az alkalmazottak érdekeltsége. Ezt félnek, ehhez félnek hozzányúlni. Na most, hogyha megnézzük először a fabek kérdését és a légterek kérdését ezzel kapcsolatban. Van egy sztori, nem tudom, hogy igaz-e, de minden esetre volt egy olyan ö, dolog, hogy két fő európai főváros között a leg, lehető legrövidebb, legegyenesebb úton akartak repülni a repülők, de akkor az egyik léginavigációs szolgáltató beleszólt, hogy ez nekünk, e, ez nekünk nem lenne jó, mert ezen pénzt veszítünk. Hát ez nem igaz, hogy ilyen érdekekkel, hogy irányítsák ezeket a dolgokat. A másik nagyon fontos kérdés, az pedig a, a politikai akarat. Minden szinten, az állami és a ö, szolgáltatók szintjén is ö, fel kell gyorsítanunk ezt az egész ügyet, mert el kell, hogy kezdjem e a működését. A Fabekkel kapcsolatban még a katonai kérdésekhez nem tudok hozzászólni, de azokat is lehetne persze még fejleszteni a, az átkatonai légtereket. De a fő kérdés az az, hogy hogy tudunk egy olyan úti tervet kialakítani, amely a léginavigációs szolgáltatók együttműködését továbbfejleszti integrációvá hiszen van, aki szeretné, hogyha csak kooperáció lenne, szeretnék az integrációkat is, de van olyan hát tagállam is, amely amely meg akarja őrizni az önállóságát. És ha akár Materhonban, akár Lővenben tanácskoznak, mindig nagyon közel jutnak egy megoldáshoz, de végül is nem szület megoldás. Például volt egy olyan javaslat, hogy legyen egy közös vállalkozás, de aztán nem tudták eldönteni, hogy milyen jellegű vállalkozás legyen az. Tehát még a holding vállalkozás struktúrájáról sem tudtak döntést hozni. Úgyhogy itt tényleg a miniszterek politikai jó politikai akaratán múlik minden. Volt olyan miniszter, nem mondom meg, hogy melyik országból, aki azt mondta, hogy nálunk a léginavigációs szolgáltatók annyira erősek, én nem akarok ellenük mozdulni. Volt olyan, aki azt mondta, hogyha hogyha valami rossz döntést hozunk itt, akkor az sztrájkot fog eredményezni nálunk otthon, és ezért a miniszterelnököm sem akarja, hogy bármiféle előrelépés történjen az ügyben. Vannak olyan példák, amikor a fabok nagyon hatékonyan kommunikálnak az alkalmazottaikkal, más helyeken viszont egyáltalán nincs semmiféle párbeszéd. Nyilvánvaló, hogy sok helyen az alkalmazottak tartózkodnak a párbeszédtől, hogyha úgy látják, hogy emiatt a munkahelyeik elveszítése fenyegeti őket. Nagyon sok helyen sok tagállamban nem nincs teljes mértékben ellenkezés, ez ellen egyszerűen kommunikálnunk kellene velük arról, hogy hogy lehetne munkaügyi és egyéb szempontból megoldani az ügyet. az új or- országok elkezdték a saját léginavigációs központjukat kiépíteni. Néhány országban túl sokan, túl sokan dolgoznak ezekben a központokban, mások országban alkalmazott hiány van. Hogy tudjuk ezt harmonizálni? Hát itt is költséghatékonyság és, és általában hatékonyság kérdése az egész, a politikai akarat meglenne, akkor valóban előre tudnánk lépni de szerintem nagyon egyértelmű a, a mi álláspontunk. Na most például a dél-nyugati fabnak ö, problémája van a muákkal, amely ö, és, és itt több ország gondolkodik azon, hogy integrálja a működését, de a muákkal kapcsolatban az a probléma, hogy ez egy valódi léginavigációs rendszer, illetve központ, vagy egy állam által kontrollált intézmény. Amíg ezt nem döntjük el, addig nem tudunk tovább lépni. Minden esetre nagyon köszönöm ezt az ülést, nagyon jól éreztem magam a jelentést alaposan elolvastam, érdekes olvasni erről, hogy nálunk mi folyik. Köszönöm szépen minden esetre a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, George. Most a teljesítmény ellenőrző testület nevében Griffiths úr fog szólni. Nem tudom, hogy lehet -e egyáltalán teljesítményről beszélni, de valószínűleg többet tudunk meg majd, ha ön is szól. Köszönöm, elnök úr, mindig nagy öröm önök előtt beszélni, akik a Single European Skies programot mindig oly erősen támogatják, és öröm Georg Jazenboszki úr után is beszélni. Ne kulcsfontosságú pontot említenék. Amikor legutóbb találkoztunk, a teljesítményi áttekintési rendszer előlépéséről akartak hallani, azt, hogy hol tart, hol vannak legfontosabb pontok. Most az összes 29 terv jóváhagyást kapott, ám nem értük el a célt. Nagyon világos, hogy nem értük el a célt, egy kis mértékben maradtunk a, a cél alatt, ám, ám mégis nem valósult meg a terv. Ez csökkentette a PLB ajánlások által meghatározott célokat, amelyeket 2010. szeptemberében fogadtak, azok sokkal nagyobb törőbbek voltak a tagállamok által benyújtott tervek hígították ezeket, felpuhították ezeket a célokat. Ez nagyban egy, egybeesik azzal, amit Georg mondott. Vártunk szerkezeti reformokat, hogy ezeket az első RP-ban elindítják, ám a második RP vonatkozóan, amelyet most tervezünk, bizonyos előnyök láthatóak. Eddig azonban vártuk ezeket, ám ezeket nem látjuk Georg által adott áttekintést is, a FAB teljesítménytervek tekintetében, illetve a hozzáállások tekintetében nem erre mutatnak. Nem sok minden látható tehát jelenleg. Ez pedig a, hát felteszi a kérdést, hol állunk most. A monitoring rendszer intodnunk kell a múlt hónapban, és a hét végére az értékelési eljárás befejeztük az érintett tagállamokkal, és az információt nem sokára rendelkezésre bocsátjuk, látják majd, mit csinálnak a tagállamok a tekintetben. Később a hét második felében látják majd az értékelési program eredményét. Egy nagyon jó programot sikerült az Európai Bizottsággal létrehoznunk. A, az, az elnök úr által felvetett problémára, hogyha nem működik valami, akkor mi a teendő? Hát a bizottságnak most vannak hatáskörei, léphet. A rendszer nagyon hatékony. Elkezdett tehát működni. Az Európai Bizottságtól kapott támogatás a PRB tekintetben kiváló. Most kezdjük a munka dandárját. Ez erre lehetnek a képviselők a legnagyobb hatással, hiszen a következő referencia időszakban, a kettes számokban, amely 2015-tel kezdődik, ennek a tervezése most kezdődik. Ez év végére várjuk a tagállamok hozzájárulásait. Különösen három állam, amely eddig nem lépett, Franciaország, Németország és Nagy-Britannia részéről várjuk, hogy külön erőfeszítéseket tesznek. Az Európai Bizottság részéről is megfogalmazódott az elvárás, a PRB jelentése kapcsolatban nem teljesítették, reméljük, hogy utalérik magukat a következő tervezési időszakban. Ez a tervezési időszak fő elemekre bontható. Az egyik a baseline uh, forgatókönyv, mely alapján ugye minden nap belátható, hogy mi a minimális szint, amelyet saját eszközeikkel tudnának teljesíteni. Aztán a strukturális ö, átlépés, változás kell legyen az a fő cél, amire törekszünk, meg kell tervezzük, hogyha ezek a strukturális váltások megtörténnek, akkor a cél hogyan teljesíthető. Aztán egy műszaki ö, átállási forgatókönyv is része a csomagnak, a Cezár program vezetőinek jelentését olvastam, aki a decemberi várakozásait fogalmazta meg ebben. Fontos, hogy a tervezés folyamatban ezt is figyelemmel kísérjük, hogy a referencia időszakban mi valósul meg. A negyedik forgatókönyv pedig egy kombinált strukt technológiai struktúraváltást is előrányoz. Hogyha minden jól megy, akkor ez a nagy törő terv is megvalósulhat, erre is fel kell készülni. Fel kell készülnünk, tehát az év végéig, tehát időszakra ez kiegészíti az RP2-es végrehajtsodá tanácsai a bizottságnak címezve című anyag, a bizottság eh, tervezete a Single Side Committee elé került már, várjuk, hogy reagáljanak az év vége előtt erre. Tehát haladunk, nagyon szörös az együttműködés Georg Erzembowski úr és közöttem, folyamatos kapcsolatban vagyunk, megtárgyaljuk, mi érhető el az egyes fabok tekintetében. Jelen pillanatban még mindig azt várjuk, hogy a tagállamok többet tegyenek, sokkal többet, mint eddig, annak érdekében, hogy a nagyra törő célokat elérjük. Elnök úr, köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Griffiths úr. Képviselők részéről van kérdés vagy megjegyzés az elmondottakhoz? Nekem van egy kérdésem és lehet, hogy ez legegyértelműbb hülye kérdésnek fog tűnni, de meg, mégiscsak felteszem, miért teljesítenek alul a tagállamok? Nem szükséges megemlítenem azt, vagy megismételem azt, amit már mondtam elmondtam az okokat, és a nyomást fenn fogja tartani a szakbizottság továbbra is. Az biztos, hogy szükség van sokkal nagyobb teljesítményre, mert a, a célkitűzéseinket messze nem közelítik meg, illetve nem érik el. A, különösen az USA és az Európa közötti már különböző ár szabás különbség a probléma. 800 ról most lecsükkentettük 690-re, de még mindig nagy a szakadék. Aztán el kell mondjuk, hogy nem csak a légiszolgáltatók azok, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak, hanem a légitársaságok sem tudják, hogy vannak számukra elérhető ö, útvonalak, de nem használják őket. Úgyhogy még mindig nagyon sok itt a tisztázni való elnök, de sajnos a legnagyobb probléma az a politikai akarat hiánya, igaz? Bizottság szeretne valamit hozzátenni mindehez? Nem muszáj, csak megadnám a lehetőséget. Bizottság, köszönöm szépen, nagyon röviden szeretném megint csak megerősíteni, amit Péter elmondott, az előbb, tehát a teljesítmény felülvizsgáló szervvel együttműködünk, különösen annak érdekében, hogy a tagállamok a lefektetett terveknek megfelelően teljesítsék a célokat. A második időszakra fogjuk pontosítani a különböző szabályokat. Ugye megértik, hogy a teljesítmény tulajdonképpen a egységes európai jégbolt kezdeményezés sarokköve, és aztán a FAB, a Cezár, a hát- hálózatmenedzser, azok az építőkövek, amelyek lehetővé teszik a célok elérését. Úgyhogy a teljesítmény itt a kulcs szó, ezért kell nyomást gyakorolni a tagállamokra az, abból a szempontból, hogy ezt teljesítsék az kitűzött célokat. George? Mondtam, hogy vannak új lehetséges kezdeményezések, ezek közül az utolsó példa az volt, hogy esetleg kötelező jellegűve kellene tenni a teljesítmény célokat, hiszen a jelenlegi jogszabályok értelmében a teljesítmény célok nem kötelező érvényűek a tagállamok számára. Most azt meg lehet kérni, arra meg lehet kérni a tagállamokat, hogy vizsgálják felül a kitűzött célokat, de hogyha erre nincsen, ehhez nincs kedvük, mint ahogy a három legnagyobb tagállamnál ezt így láttuk is, akkor lehet, hogy át kell gondolnunk, hogy hogy tudjuk kötelezővé tenni a kitűzött célokat. Elnök, egyetértek veled, Georg bár én úgy tapasztalom, hogy a tanácssal való együttműködésben teljesen mindegy, hogy mit teszünk kötelezővé és mit nem, mert úgyis a saját fejük szerint fognak cselekedni. Griffiths úr, hadd tegyek föl még egy kérdést. A légitársaságok miért nem használják ki ezeket a bizonyos alternatív útvonalakat? azt hiszem, hogy a limaszoli beszédemet fog, lövi le most, mert én is pontosan ezt a kérdést akarom majd ott föltenni, illetve azt, ezt akarom majd kifej, kifejteni. Van például Amsterdam és Milánok között egy útvonal, és e, ez az útvonal, ez, ez a, ez a, ez a e, ez, a, e, ez az út körbejárja egész Európát, mielőtt odaérkezne. Egyrészt talán software problémák vannak, a repülés tervező rendszerek nagyon jól együttműködnek az Eurokontrollal, de máshol nem ez a helyzet. Tehát az az igazság, hogy ennek a csomagnak minden részét fejleszteni kell. Tehát először is a hálózatmenedzserek munkáját kell javítanunk, nekik kell biztosítani azt, hogy a kihasználtság jobb lenne, de egyébként van még más olyan feladat is, amely itt bejöhet. Például a, a hálózatmenedzsereknek nagyobb felelősséget, nagyobb hatáskört kellene adnunk. Elnök, hogy tud az amerikaiakkal kapcsolatba lépni? Válasz. Tudunk, van egy EU-USA összekapcsolódás, van egy olyan rendszer, amelyen keresztül tud, meg tudjuk nézni, hogy az amerikaiak mit csinálnak, és látjuk, hogy ugyanolyan, ugyanazokon a területeken vannak nekik is problémáink, mint nekünk. Az eurokontrollal kapcsolatban vannak még el nem végzett feladataink, és a jövő év elején fogjuk majd megmutatni, hogy tulajdonképpen mik a különbségek a két rendszer között. Elnök, Hát nem tudom, hogy az amerikaiak a mi rendszerünkből mit tudnak tanulni, de mindegy. Valaki szeretne még valamit mondani, nem? Akkor először is mind a két vendégnek nagyon szépen köszönöm a látogatást. Remélem, hogy a jelenlegi szerepüket betöltve majd megint vendégül láthatjuk őket. Szeretném, ha a bizottság is meghajlaná ezt a megjegyzésemet. Tovább fogjuk folytatni a vitát, esetleg majd Limasszolban is találkozunk. Valószínűleg szükségem lesz minden védelemre és támogatásra Limasszolban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer vendégeinknek a részvételt. Kollégáim, nincs több napirendi pontunk, csak azt szeretném még elmondani, hogy november 5-én 3 órakor találkozunk legközelebb bizottsági ülésen Brüsszelben, amikor is a repülőtéri csomag szavazásának nehéz feladatába fogunk belekezdeni. Köszönöm szépen a részvételt, köszönöm a tolmácsok munkáját, bezárom az ülést.